Good afternoon. Um, Köszöntöm a kollégákat. But we've got the usual... A párbeszéd 3 óra 15-kor kezdődik, de addig le kell tudnunk néhány administratív ügyet. A német kollégák nagyon izgulnak, azt hallottam, úgyhogy foglaljanak helyet, és akkor hadd javasoljam, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet, elfogadtuk az előző üléseink, vagyis szeptember 5-i ülésünk jegyzőkönyvét bárki ellenzie, annak elfogadás nem, akkor az elnök közleményei következnek, még a monetáris párbeszéd előtt. Először is az AFKO jelentés a, a többszintű kormányzásról témában van egy régóta fennálló probléma, és most már az idő szorongat minket. Az Econnak az AFKO jelentés terjedelmével, kompetenciájával kapcsolatban kellene megnyilvánulni, és a bankunióval kapcsolatosan különösen. Az Econ bizottság ebben a témában ugye sokat tárgyal, jelenleg is, az SSM, az SRM, a PRID és a DGS mechanizmusok kapcsán, csak hogy néhány rövidítéssel bombázzam önöket. Szeptember 4-én megerősítették számomra, hogy az AFKO szakbizottság hajlandó arra, hogy az általunk elfogadott véleménnyel foglalkoznak, az 50-es szabály értelmében, annak is a D alpontja értelmében. A D pont arról szól, hogy az Econnak kizárólagos kompetenciája van ebben a témában, de az AFKO végleges jelentésében a mi szavazatunkat az AFKO bizottságnak tehát el kell fogadnia. Ennek megfelelően az AFKO szöveg preambulum bekezdésében és módosításaiban, és ott is a D részen kívüli bekezdésekkel kapcsolatban a, D-re vonatkozó részeket nem lehet megszavazni. Az EFKO és akon előadói megegyezése alapján október 17-én lesz a záró szavazás, és ha jól tudom, akkor ez az AFKO bizottságiaknak is megfelel, tehát ezt fel lehet venni a naptárba, reméljük, hogy addigra meg tudunk egyezni. Egyszerűsített eljárásban a 46-os eljárási szabály alapján az ECON koordinátorai szeptember 10-én úgy döntöttek, hogy egyszerűsített eljárást fognak alkalmazni azon módosítókra, amelyek a következőkre vonatkoznak. Az EU-Franciaország megállapodás, a Szent Bertalan ö, ö, eset és adózási és közigazgatási együttműködési kérdésekben témában. Ennek Nicsesz úr a néppárt részéről az előadója. A másik ilyen téma pedig irányelvek módosítása, a, a 2612-es és 2118-as módosítása, amely a francia külső régió, külső területek kérdésével foglalkozik, és előadója Kassa úr. Ezek kapcsán rövid eszmecsere lesz október 21-én az érintettek között. A Quick Fixről, egy második Quick Fixről is, úgynevezett Quick Fixről is szavazni fogunk. A Solvency 2 ügyekben ugyanezen a napon, úgy azon a napon novemberben, amikor a plenárison is elfogadásra kerül az ide vonatkozó szövet, szöveg. Az 51-es szabály alapján az ECON közös témája a pénzmosás és illegális pénztranszferek ügyében a rendeletet az 51-es szabály alapján fogunk vagy megvitatni, vagyis a két szakbizottság, az ECON és a LIBE bizottságok közösen tárgyalják meg azt, és négy társ előadó ö, lesz, hiszen kettő van szakbizottságonként a két témában. A dátumok. Először a jelentés tervezett ö, november 6-án kerül bemutatásra, a módosítók benyújtási határideje november 15-e, a módosítók megtárgyalása december 5-én lesz, és a szavazás december, január 20-21-én várhatóan. Végül pedig a háromoldal egyeztetésekről szólnék röviden. Jelenleg a harmadik eh, egyeztetés zajlik, 18-án volt az utolsó kör, a közös és külön menedzsment témában az, az Európai Bankhatóság kompetenciáiról. A következő ilyen háromoldalú egyeztetés szeptember 26-án lesz, és úgynevezett nem hivatalos dokumentumok és egyéb dokumentumok cseréje is megtörténik majd menet közben. Nos, ennyi volt a közölnivalóm, most pedig akkor mindjárt eh, kiugrom Marioért, és akkor elkezdjük a meghallgatást. Paris. Okay, we, we, we will start if the... Akkor elkezdjük az ülést. Nagy örömömbe szolgálna, hogyha fotósok most már lassan kivonulnának. Ha a Twitteren olvassák a híreket, akkor <clears throat> ott is olvashatták, hogy a feltételésekkel ellentétben ő have an FT nice to, to welcome you to a Financial Times feltételezésével ellentétben nincsen semmi problémája a légitársaságokkal. Most ő a gazdasági és pénzügyi menedzsment folyamataival fog foglalkozni, utána a képviselők tehetnek föl kérdéseket minél kevesebb időt használnak fel a képviselők a kérdésekre, 5 perc rendelkezésekre, annál több ideje lesz Drági úrnak a válaszadásra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és meg is adom ennek a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek megint önökkel, azok után, hogy önök az SSM-mel kapcsolatban fontos döntést hoztak és szavaztak. Ez a szavazás nagy interakció követte, és egyfajta elszámoltathatóságról, illetve átláthatóságról szóló kormány hogy intézményközi egyeztetés. Éppen ezért szeretném megköszönni Schulz elnök úrnak és általában a szakbizottságnak, hogy ilyen elkötelezett volt ebben a kérdésben. Azt hiszem, hogy ér, intézményeink azonos érdekeket szolgálnak, hogy minél hamarabb és hatékonyabban megvalósítsuk a bankuniót. Az intézményközi egyezmény az átláthatóságot és az elszámoltathatóságra vonatkozó magas sztenderdeket szeretné megvalósítani, és megpróbálunk a következő hetekben is ugyanolyan konstruktív szellemben együtt dolgozni, és reméljük, hogy ezzel minél hamarabb meg tudjuk valósítani a felügyeleti tanácsot. A mai napon először megvizsgálom majd azt, hogy az eurózónában milyen új gazdasági fejlemények, illetve monetáris fejlemények figyelhetőek meg. És aztán önök két témát is választottak a vitánknak, a nem standard intézkedések hatása, illetve az ECB új feladatai az EMU megreformált változatában. Miután legutoljára találkoztunk júliusban, azóta pozitív fejleményekről számolhatunk be a gazdaságban. Az eurozónában a GDP 0,3%-kal növekedett negyedéves bázisra nézve, legalábbis a második negyedévben 2013-ban. Ez pedig azt is megtámogatta, hogy a gazdasági tevékenység az eurozónában nagy valószínűséggel folytatni fogja lassú, de felfelé törekvő útját, annak ellenére, hogy júliusban nagyon alacsonyak voltak a termelési adatok. A jövőre nézve a gazdasági tevékenységek a belső kereslet javulásától fognak szányra kapni, és az LKB alkalmazkodó monetáris politikájának köszönhetően is ez meg fog valósulni, valamint az eurozóna exportjai növekedni fognak. Ugyanakkor a probléma a munkanélküliség marad, amely továbbra is túlságosan marad, és itt javulásra van szükség. 1,3%-kal csökkent az infláció az eurozónában 2013. augusztusában, 1,6% volt júliusban. Továbbra is alacsonyak maradnak az agregált keresletek, és ez az, ami miatt lassú a felépülés. A közép- és hosszú távú inflációs várakozások az árstabilitáshoz fognak kötődni, és középtávon fenntartható marad a rendszer, illetve a kockázatok. A monetáris és hitelpolitika dinamikái továbbra is alacsonyak maradnak, és sőt még tovább csökkent ennek a dinamizmusa júliusban. A magas hitelkockázatok összefüggenek a hitelnyújtók, illetve hitelfelvevők közötti kapcsolattal. 2012-ben, még nyáron javult a helyzet a bankok piacán, de ez még egyelőre nem látható konkrétan a hitelre vonatkozó intézkedésekben. A kormányzó tanács a monetáris politikában megpróbál mindent megtenni annak ellenére, hogy minél hosszabb távra tervezhetővé váljon a helyzet, és júliusban az LKB a hitelkamatok kapcsán azt nyilatkozta, hogy valószínűleg hosszú időn keresztül a jelenlegi szinten vagy egy annál még alacsonyabb szinten maradnak. Ezeket a várakozásokat augusztusban és szeptemberben is megerősítettük, és mindezt az inflációra vonatkozó kitekintés támasztja alá hosszú, illetve középtávra, miután a gazdasági és monetáris dinamikák gyengék. Mi meg fogjuk tartani a, az árstabilitás fő, céljunk, fő céljaink között, és kiszámítható pénzpiaci feltételeket szeretnénk teremteni. Nagyon fontos az, hogy a monetáris politikát át tudjuk ültetni a finanszírozási feltételekbe, és ez átgyűrűzön a szélesebb körben vett gazdaságba is, és ezzel erősítsük a bankok ellenállását ott, ahol erre szükség van. A monetáris politika hozzájárul ezekhez a célokhoz, de a problémákat a tehát az átadásban csak akkor tudja ö, megoldani, hogyha a strukturális ö, akadályokat lebontjuk. Azzal, hogy a központi bankok ö, megfelelő hozzáférést kapnak a ö, nem standard intézkedéseinkhez. Ezek a központi bankok kulcsfontosságú szerephez jutnak a bankok finanszírozási problémáinak megoldásában. Az ECB költségvetése, illetve tehát, hogy ez, ez nagyon fontos ezt végig követni, és ugyanakkor az átláthatóságot kell előmozdítani, főként a strukturális, vagy a struktúrált pénzügyi eszközök tekintetében azokat a bankokat kell támogatnunk, amelyek fizetőképesek, és fontos, hogy ezek likvid bankok maradjanak. Ezzel lehet elkerülni a nagy problémákat, amelyek az egész gazdaságot rongálhatják. Az OMT az ECB mandátumán belül egy fontos kérdéskör, és a feltételességeket megfelelő ösztönzés lehetőségeket kell kötni a fiskális fizetőképesség megőrzése mellett, amelyet a kormányoknak szeretnénk amelyre a kormányokat szeretnénk ösztönözni. Az eurozónába vetett bizalom visszatért az elmúlt hónapok során, és ebből adódóan az eurózónában a finanszírozási piacok is jobb helyzetbe kerültek. Nos, ez nem csak az LKB nem standard eszközeinek köszönhető, hanem a kormányzási lehetőségeinkhez is, amelyek igen sok reformot mutatnak. Igen sok országban megváltoztak a dinamikák, a piacok, főként a bankközi piacok javultak. Ezek a javuló tendenciák leginkább abban láthatóak, hogy több bank is visszafizeti az LKB-tól kapott Mm, kölcsöneit az 1, 2, illetve 3 éves refinanszírozó programokon belül. Ez azt mutatja, hogy normalizálódik a helyzet. És a túlságos likviditás, vagy a plusz likviditás javítja ezt a helyzetet, de továbbra is oda fogunk figyelni arra, hogy ezeknek a fejleményeknek milyen hatása lehet a monetáris politikánkra. És végül engedjék meg, hogy az LKB feladatairól beszéljek a megreformált EMU-n belül. A Maastrichti szerződés alapján tovább erősítettük az LKB szerepét a válság eleje óta, és ebben az értelemben Európa növelte fiskális és makrogazdasági felügyeleti formáit, az SSM, illetve az ISM megvalósult. Most pedig már az SSM felé haladunk az eurozónán belüli bankok számára. A legfontosabb prioritások 2014 utolsó negyedévére nézve, hogy mindezt ki tudjuk Egészíteni a Single Resolution Authority, illetve a Single Resolution Funddal, úgy, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta. Az EKB támogatja a megkezdett menetrendet, 2015. január 1-ére nézve az SSM bevezetésével kapcsolatban, amely mutatja is, hogy mennyire sürgős a helyzet ezen a területen. Most pedig néhány megjegyzésem lenne az LKB különleges szerepéről egy teljesen kialakult vagy fejlett bankunió felé. 2010-ben már az önök intézményének hozzájárulásával az ISRB, az Európai Rendszerkockázati Testület megalakult a makroprudenciális kockázatok kezelésére a pénzügyi rendszeren belül. Az LKB látja el a titkársági feladatokat. Ebben az évben egy további lépésre került sor azzal, hogy a Single Supervisory mechanism nem sokára bevezetjük. Az LKB teljes mértékben elkötelezett, hogy új felelősségi köreit megvalósítsa, és ennek megfelelően az elszámoltathatóságot biztosítsa. Az előkészítő munka már megkezdődött, annak érdekében, hogy az új feladatok is a lehető legmagasabb szinten és hatékonysággal valósuljanak meg, mindent megteszünk ennek érdekében. Szinergiák az új felügyeleti szerv, illetve a már létező monetáris politikai funkciók mellett megvannak, de ettől függetlenül az LKB meg fogja találni a két elv közötti szeparációs vonalat a monetáris politikai, illetve a banki felügyeleti rendszer között, úgy, ahogyan az az SSM ben található. Ez nagyon fontos egyébként a szerződés betűjének betartása miatt is. Fontos, hogy ezt a különválást a monetáris politika, illetve a banki felügyeleti politika között megtartsuk, és ezt a döntéshozatali szinteken, illetve technikai szinten egyaránt meg kell valósítani. Így aztán a felügyeleti testületet annak érdekében fogjuk megvalósítani, hogy aztán a meghozott határozatokat ez be is tartassa. Külön napirendjei, illetve külön találkozói lesznek ennek a két testületnek. És végül engedjék meg, hogy az LKB szerepéről beszéljek a trojkán belül. 2010-ben még azt kérte tőlünk a tanács, hogy technikai szakértelmünket biztosítsuk az EU-IMF pénzügyi programok kitalálásához, illetve monitorozásához. Ebben az időközben az LKB e igen sok specifikus feladatot is kapott az ESM-en belül, valamint a másodlagos jogon keresztül. És így a szakértelmünket be tudtuk vetni úgy, ahogyan a korábban is ezt megtettük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel együtt programokat dolgozzunk ki az egyes országok különleges helyzetére nézve, és ezt, ezeket a programokat megosztjuk a trojkával. Ugyanakkor Fontos, hogy az eurócsoport az a testület, amely konkrétan döntéseket hoz pénzügyi segítségnyújtás kapcsán, illetve hogy milyen feltételek mellett valósulhat az meg. Köszönöm szépen a figyelmüket. És köszönöm, hogy amennyire csak lehetett, átlátható módon beavatott minket ezekbe a problémákba. Ezek valóban minket érintő kérdések, és ezt ö, ö, általános forrásokból nem tudnánk rekonstruálni ezt a képet. Azt hiszem, akkor átérhetünk a kérdésekre. Először a néppárt részéről Jean-Paul Gauzes kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, és elnök úrnak köszönöm a bevezetőt. Egy aktuális kérdéssel szeretném kezdeni. Nem tudom, hogy nem túl korai azt kérdezni, hogy Merkel asszony újraválasztásának Németországban mik lesznek a hatásai. Persze még a kormány sem állt föl, tehát talán tényleg túl korai. A központi bank felügyeleti szerepére szeretnék kitérni. A parlament nagyra értékeli, hogy végül is sikerült ebben intézményközi megállapodást kötni, és átlátható módon most látjuk, hogy a bizalmasság elvének betartása mellett is hogyan működik a rendszer. De ennek kapcsán vannak aktuális kérdések is, például az egységes szabálykönyv és a központi bank viszonya, aztán a felügyeleti tanácsnak az összetétele, aztán az érzékeny finom hangolása azon funkcióknak, amelyek a központi bankon belül felügyeletiek és pénzpolitikailag, és nyilván a kitűzött célok megvalósításának időterve is foglalkoztat minket, hogy mikor fog érdemben felállni, működni a bankunió. Thank you. Um... Köszönöm a kérdést. Ha megengedi az önkérdését, még általánosabban újra fogalmaznám, hogy hol tart az SSM felállításának folyamata. Gondolom, így is lehetne felülcímkézni a kérdését. Azt hiszem elégedettséggel állapíthatjuk meg, hogy a lehető leggyorsabb ütemben zajlik a központi bank felkészítése az hiszem rendelet végrehajtására. Az előkészületek tehát folynak, és ez abban is látható, hogy a központi bank és a nemzeti felügyeleti rendszerek már megkötötték saját együttműködési szerződéseiket specifikus struktúrákat állítottunk föl az SSM elvégzésére. Ugye van egy magas szintű munkacsoport, egy felügyeleti tanács, ezekben a nemzeti hatóságok legkiválóbb, legelismertebb szakemberei vannak benne, és ezek már el is kezdték az előkészítő munkát. Az előkészítő fázis támogatása érdekében 78 embert bocsátottak rendülközésünkre a nemzeti hatóságok ingyenesen, hogy ebben a munkában részt vegyenek. Csak röviden felsorolnám azokat a területeket, amelyre kiterjed ez az előkészítő munka. Később belemeltünk részletekbe is. Az első ilyen a kézikönyv kidolgozása, a felügyeleti kézikönyv megalkotása, aztán a jelentéstételi rendszer kialakítása, a harmadik az SSM keretrendeletének megalkotása, a negyedik ilyen terület azon előkészítő munka, amely az átfogó mérlegértékelés rendszerét alakítja ki több mint 130 banki csoportra vonatkozóan, akik ugye az eurózóna 85%-át lefedik. Aztán ezt az értékelési folyamatot három pillérre építjük, kockázatelemzés, mérlegértékelés és a tesz, ez a három pillér, ami az időtervet illeti. Jelentős előrelépést értünk el az utóbbi hónapokban, és ez annak volt köszönhető, hogy a központi bank, és ahogy mondtam, nemzeti felügyelő hatóságok nagyon kemény munkával és közös fellépéssel együttműködtek, úgyhogy úgy tűnik, hogy sikerül betartani a rendület által előírt egyéves határidőt a jogalkotás elfogadása és bevezetése között. Jelenteni fogjuk önöknek, az Európai Parlamentnek is, hogy hol tartunk negyedéves jelentésekben, amelyet egyébként a tanácsnak és a bizottságnak is megküldünk. Köszönöm. Thank you. Um, köszönjük szépen. Egy kis jegyzetet kaptam Adolfótól, mely szerint várhatóan decemberben választunk, szavazunk majd az SSM elnökének illetve a lelnökének személyéről a plenárison, hogyha minden időben lezajlik. Az SND részéről most Eliza Ferreira kérdezhet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Drági úr, Seren, leállítanád az órát? Köszönöm. Portugálul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Tehát, drági úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetjünk Önt ma. Még egyszer szeretettel üdvözlöm Önt. Ahogyan az előttem szólók is mondták, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az LKB a közvetlen kötvényvásárlása révén megmentett bizonyos bankokat, lép, időben lépett, és azonban, mint ahogyan elhangzott, a trojka részét képezi továbbra is az LKB, és hát ez egy nagyon kockázatos tevékenység. Portugália minden ajánlásnak eleget tett, és ez olyan mély recesszióhoz vezetett, amely az elvártnak a kétszerese, hatalmas a munkanélküliség, és továbbra is a GDP-hez viszonyítva 130%-os az eladósodottságunk. Tulajdonképpen most arra már vissza kellene térnünk a pénzpiacokra, de továbbra is 7%-os a kamatláb, ami a kötvényeket illeti, tehát látható, hogy a gazdaság kezd újra fellendülni, de még mindig nem elégséges ennek a fellendülésnek a mértéke. Mind ahogyan mondtam, tehát az LKB a trojka része, és közvetlenül kötvényeket is vásárolnak bizonyos programok keretében. Mi várható Portugália tekintetében a következő szakaszban? És még egy kérdés, ami az EKB szerepvállalását illeti a felügyeleti mechanizmusban. Érdekelne, hogy ezt a tevékenységét mikor tól kezdi el az LKB, e illetve érdekelne, hogy a bankok mérlegeinek értékelését már most el tudják-e végezni, anélkül, hogy előkészítettek volna egy bankkonszolidálási mechanizmust, ezt megelőzően, és érdekelne az is, hogy mi az eljárás olyan esetben, amikor nincs egy közös backstop. Nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy ennek megfelelő alap, hiszen máskülönben hitelét veszi, veszi a közös mechanizmus. Köszönöm a kérdéseket. Ami Portugáliát illeti, ahogy ön is elmondta, látjuk első jeleit annak, hogy fellendül a gazdaság. Fiskális területen nagyon fontos látni, illetve gondoskodni arról, hogy a fiskális konszolidációban történt előrelépés ne váljon, ne semmisüljön meg a továbbiakban, azon országokban, amelyek már ezt elérték. A fiskális konszolidáció, és most elismétlem azt, amit már sokszor elmondtam, fontos, hogy növekedésbarát legyen, tehát alacsonyabbak legyenek a kiadások, és emellett az adórendszer is kedvezőbb legyen. Emellett a struktúrás reformokat is teljesen végre kell hajtani. Bizonyos országoknak mindenek előtt a termékek és a szolgáltatások piacán kell reformokat végrehajtaniuk, és a versenyképesség területén más országok esetében más területeket érintenek ezek a reformok. Minden esetre elengedhetetlen a reformok végrehajtása, annak érdekében, hogy a gazdaság fellendülése folyamatos legyen. Portugália esetében a privatizáció területén is még soha, sokat teendő, ezt sem szabad elfelejtenünk. A legutóbbi események azt mutatják, hogy már akkor, hogyha a fiskális konszolidáció megsemmisülésének csak kis jele is mutatkoznak, akkor a piacok brutális módon reagálnak. Láthatták, hogy mi történik a piacokon. Hogyha egy pici jele is van annak, hogy valami rosszul megy, akkor azonnal reagálnak erre a piacok. Tehát ez nem olyasmi, amiről megfeledkezhetünk. A piaci fegyelem létezik, létezni fog, és erre oda kell figyelnünk, amikor cselekszünk. A másik kérdés ugye az volt, hogy hogyan tudjuk értékelni a bankok meglévő eszközeit, anélkül, hogy már létezne egy SRM. Először is úgy gondoljuk, amikor az EKB átveszi felügyeleti feladatait, létezni fog már ez az SRM. Ez azt jelenti nyilván, hogy az SRM jóváhagyására nem sok időnk van, sürget bennünket az idő. Azonban fontos, hogy ebben az első szakaszban csak a nemzeti backstopokat alkalmazzuk. An tehát annak érdekében, hogy a stressztesztek hitelesek legyenek, és a mechanizmus hiteles, hiteles legyen, fontos, hogy legyenek nemzeti backstopok, nemzeti mechanizmusok, és amikor az SRM, és hogyha az SRM még nem jött létre időben, akkor a nemzeti hatóságoknak kell annak feladatát átvennie. Nyilván ez szuboptimális megoldás, ez természetesen így van. Végezetül a kérdés arra vonatkozóan, hogy mi lesz az SRM-mel, a backstopok nélkül időszakban. Nyilvánvalóan egyetértek önökkel abban, hogy valamiféle backstopnak léteznie kell, és ez nem lehet egy átcsoportosítással megoldani, de fontos, hogy ez ott legyen, meglegyen. Köszönöm szépen. Szilvi Gulár az Áldétől. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van köreinkben. Nagyon érdekes volt az utolsó része az ön beszédének. Vajon a trojkából szép lassan ki akarnak hátálni? Lábújhegyen? Ugyanis nagyon érdekes tűnt az, hogy ahogyan ön fogalmazott, hogy provide technical advice, tehát mintha csak um, tanácsadói szerepben lennének, és ugye ön azt is mondta, hogy itt az eurócsoport az, amelyik majd dönteni fog. De ez nagyon fontos, hogy az állampolgárok is tudják, hogy önök milyen szerepben vannak itt. Tanácsadói szerepben, vagy a trojka, amelynek egyébként semmiféle jogi alapja nincsen a szerződésekben, ők döntenek-e, vagy pedig az euró csoport, tehát ki az, aki elszámoltatható a döntések tekintetében? With the beginning of the crisis. A válság kezdetével az összes szereplő azt gondolta, hogy a trojkát meg kellene alakítani. Az LKB tanácsokat adott, illetve szakértelmét ajánlotta fel a kormányok számára, illetve az intézmények, illetve az eurócsoport számára, az európai intézmények, Európai Bizottság és az IMF számára. Mi úgy láttuk szerepünket, mint egy olyan szerep, amelyre mindaddig szükség lesz, ameddig a válság létezik. Mindenesetre hosszú távon nem látjuk az LKB a trojka szerepében. Tehát nem szeretnénk benne lenni hosszatávon. Ez tehát a válaszom. De akkor ez ebben az esetben mégis ki az, aki dönt? Akik megkérdezik tőlünk azt, hogy ki az, aki ebben döntésképes, akkor mit mondjunk? Ki az, aki döntésképes? Nem csak ö, tanácsokat ad, hanem dönt. A trojka nem dönt, az eurócsoport az, amely dönteni fog, az eurócsoportnak kell finanszírozni a programokat, már pedig ehhez nemzeti büdzsékre van szükség, hiszen abból finanszírozunk az adófizetők adó forintjaiból. Tehát itt egy politikai intézmény az, amely döntést tud hozni ezekben a kérdésekben. A trojka legalábbis az LKB-val kapcsolatban tanácsadó szerepet, illetve az tanácsadó szerepben van az LKB a trojkán belül. Nos, hogyha az eurócsoport dönte vagy sem, az megint egy másik kérdés. Szilvi, Ne haragudjon, elnök úr, de amikor mondjuk gyerekekkel beszélgetek erről, és nem tudjuk, hogy ki is az, aki a káoszt okozta, olyan, mintha ez hasonló lenne ez a helyzet. Nos, hát az eurócsoportot, hogyha egy óvodás csoportnak nevezzük, az minden bizonyal hízelgő lesz számukra. Jó, hát akkor térjünk vissza az ICR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Fed úgy döntött, hogy egyelőre a pénznyomdát még nem állítja le, megvárja, hogy a gazdaság még jobban fellendüljön, mielőtt felhagyna ezen a tevékenységével, a beavatkozással. Érdekelne, hogy az LKB e mit gondol mindenről. 2011 végén az LKB e elindította az LTRO programot, tehát a hosszú távú refinanszírozási műveleteket, gyakorlatilag alacsony kamatlábbal hitelekkel látta az európai bankokat, ezután pedig a Wall Street Journal beszámolója szerint az európai bankok kérték ennek a műveletnek a meghosszabbítását, emellett állítólag megjelent egy olyan hír is, miszerint az LKB hasonló további hosszú távú refinanszírozási műveleteket végrehajtani, hogyha erre szükség van. A kérdés, hogy igaz -e ez a hír. Az LKB tehát újabb LTRO műveletet indít -e el, és milyen körülmények között, ha igen. Nekem az a benyomásom, hogy önök nem készülnek ilyesmire a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, jól látja a dolgot. Hadd mondjak valamit az LTRO-ról, tehát a hosszú távú finanszírozási műveletről. Mind a három ö, éves lejáratú hosszú távú refinanszírozási műveletek esetében összesen a nettó likviditási injekció 36,5%-át tették ki. Ez egyrésztről egy jó jel, mert azt mutatja, hogy a bankok kevésbé függnek az LKB finanszírozástól, és gyakorlatilag finanszírozni tudják magukat a piacról, vagy pedig eh, a betétek révén, vagy pedig egymás közötti hitelnyújtással. Másrésztről a piacok odafigyelnek a eh, szükségleten felüli likviditásra is, és reagálnak erre. Mi az EKB részéről máshogyan reagáltunk, mint Japán, az USA, vagy az Egyesült Királyság, de természetesen készen állunk arra, hogy egy ilyen LTRO műveletet indítsunk, hogyha erre szükség van, hogyha ez szükséges ahhoz, hogy fenntartsuk a pénzpiacok működő képességét, hogyha középtávú inflációra vonatkozó előrejelzésünk ezt szükségesé teszik. Köszönöm. Ha nem kíván újra szólni, akkor a zöldek részéről Gigold urat szólítom. Elnök úr, lenne néhány kérdésem a végrehajtás alakulásával kapcsolatban, hogy hol tart az SSM. A rendelet azt határozza meg, hogy a monetáris politikát és a felügyeleti tevékenységet nagyon élesen külön kell választani. Ön is megerősítette ezt a különválasztást, ezért meg szeretném kérdezni, hogy a mai naptól kezdődően a felügyelő testület ülései a központi bankon belül teljes elkülönülésben szerveződnek majd a monetáris politikában döntéshozó személyektől, vagy pedig ön még vár majd arra, míg ezt a döntést az alelnökök is formálisan elfogadják. És az ECB-n belül, az EKB-n belül a különböző karrier irányokat kellőképpen szétválasztják el, magyarul, hogy nem vehetnek-e részt egyes emberek mindkét folyamatban. Ami pedig a, a, a mérleg teszteket illeti, aláírná -e azt, hogy a jelenlegi gyakorlat súlyos terhet jelent az államkötvényekre. És önnek mi a véleménye? A központi bank képes lesz-e a mérlegértékeléseket a nemzeti szinten úgy elkészítetni, hogy azt ne csak a nemzeti hatóságok alkossák meg, hanem a központi banktól és a nemzeti hatóságoktól is független harmadik szervezetek, és mindenféle érdek ellentét elkerülhető legyen, vagy érdek összefonódás inkább. Köszönöm. Újra meg szeretném erősíteni, hogy a szétválasztás elvét százszázalékosan alkalmazzuk, a központi bank saját tapasztalata és a központi bankok tapasztalata is erre sarka minket. A nemzeti központi bankoknál már régóta van két ilyen funkció, és ezeket lehet egymástól külön kezelve működtetni. Igen, megerősíthetem azt is, hogy a, a értékminőség és a mérleg tesztet ugyan a nemzeti hatóságok és a központi bank rendelik meg, de külső harmadik független szervezetek vesznek ebben részt. Az egyes tagállamok egymástól kérhetnek más országból való független szakértőt. Ez minden tagállamra érvényes kötelem? Köte, kötelezettség? Igen. Tehát kiírás lesz, amelyre a versenyeztetés után külső szakértői csoportot vesznek föl erre az értékelésre, vagy bíznak meg ezzel az értékeléssel. Általánosságban szólva, ez a kétfajta értékelési módszer csak akkor hoz hasznot, ha valóban hitelesek. És annak érdekében, hogy ezek megbízhatók legyenek, mindent meg kell tennünk, mert egyébként jó esetben is haszontalanok, rossz esetben pedig ellenében hatnak a céljainknak. Tehát ezektől a tesztektől azt várjuk, ideértve még a kockázatelemzési eljárást is, hogy felszálljon az a köd, amely az eurozónában a mérlegeken megtelepedett, lehet, hogy bizonyos értelemben most egy kicsit túl lihegjük ezt a dolgot, de mindenkinek érdeke az, hogy egyszer ide világosság szűrődjön be, és ezt radikálisan most meg kell lépni. És a folyamat épp olyan fontos, mint az eredménye ezeknek a teszteknek, hiszen az eljárásnak is nyíltnak kell lenni, és az eredményeknek is láthatóaknak. Eltökéltek vagyunk, hogy a lehető legátlátható módon fogjuk ezt végezni a folyamat valamennyi fázisában. Ez az LKB álláspontja, de szerintem a nemzeti hatóságok is ugyanezt válaszolnák önnek. Nekem jó a kapcsolatom a nemzeti hatóságokkal, és valamennyien ezt vallják. Hogy az államkötvényekre milyen teher nehezedik emiatt. E, igen, döntéseket kell hoznunk, a magaszintű csoport még nem ült össze a téma kapcsán, hogy ennek milyen hatása lesz az államkötvényekre. Van ebben e, e, megfontolható érv, de erről majd a felügyeleti tanács fog tárgyalni már látjuk is, hogy az első a tesztek eredményeivel október közepén megjelennek, és akkor ezzel a problémával majd foglalkozunk. Ami a felügyeleti tanácsot illeti. Nem a központi bank jelöli ki a felügyeleti tanácsot, a tagállamok jelölik ki ezt a testületet, tehát a tagállamok döntik el, hogy ülnek benne. És ki hívja össze az üléseket? Még nem volt, nem nem jelölték ki a tagokat, a tagállamok, és milyen ülést hívtam volna össze, hogyha még tagok sincsenek. A demokratikus ellenőrzés megvalósul, folyamatosan beszámolunk a magas szintű munkacsoport munkájáról, és a felügyeleti tanács tagjai nagyjából átfedésben lesznek a magas szintű munkacsoport tagjaival, de mondom, miután ezt már többször elmondtam, ha a tagállamok jelölik ki ezeket a szakértőket, akkor a bank, a központi bank az ő kezükben van. Nem akarjuk azt, hogy leragadjunk ezeknél az intézményi kérdéseknél, ezeket meg kell lépni, döntéseket kell hozni, de közben csinálni kell az érdemi munkát is. Ezek nagyon érdekes kérdések, azt hiszem mindenki elismeri. Tehát akkor a Eurogroupot kéne megkérdezni, hogy hol tart a kinevezések folyamata. Kire Prodre, erotisimú egy kis Nikos Kuntisnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a központ Központi Bank trojkán belüli szerepére szeretnék rákérdezni. Erről röviden volt már szó. A görög pénzügyminisztérium nemrégiben bejelentette, hogy a görög kormány a GDP 180%-os mértékű eladósodás mellett a banknak, az államnak kénytelen a trojkához fordulni, a trojka pedig 175 ról beszél, sőt 140 is elhangzott. A trojka más tagjai, például a IMF, megint csak más elemzés alapján ö, kétségbe vonja az adóssághegy lebontásának hitelességét, az időtervet, tehát egymással ellentétes véleményeket képviselnek a trojka tagjai. Ami a görög programok hatékonyságát és célszerűségét illeti, szeretném tehát megtudni, hogy a különböző testületek és ezen belül is a központi bank kijelentései közül melyiket higgyük el. Ön szerint a görög adósság állomány még fenntartható-e, vagy az IMF-hez hasonlóan ön azt gondolja, hogy ezt tovább kell csökkenteni ahhoz, hogy fenntartható legyen, és adósság átcsoportosítás, elengedés szóba kerül -e most a tárgyalások során a trojka tagjai között. Igen, nézzük. Tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy sikeres lesz-e a második kiigazítási program. Hát ezt még korai lenne megítélni, 2014-ig tart, sőt 2016-ig a következő fázis. Tehát hagy ne értékeljem még ezeknek a sikerét. Most ott tartunk, hogy a jelenlegi programok hatékonyságát értékeljük, és azt fontolgatjuk, hogy esetleg jövő évben hogyan lehet felgyorsítani ezek végrehajtását. Ami a trojkán belüli betöltött szerepünket illeti, ezt sokszor elmondtam már, hogy ez miben áll, de ám elmondom ismét. Mi vagyunk a pénzpolitikáért felelős testület. És válságos időkben fontos, hogy a monetáris politika képviselője is ott legyen a döntéseknél. Mi nem adunk konkrét pénzügyi segítséget, a likviditást az IMF biztosítja a görög bankoknak és más országoknak is. Érdekünkben áll a trojka tagjaként működni, mert egyrészt szakismeretünket be tudjuk vinni a közös gondolkodásba, másfelől válságok idején hatékonyabban tudunk fellépni. Ebben áll a szerepünk. Csak nagyon röviden. Hát köszönöm szépen, ne haragudjon, én visszatérnék az első kérdésemhez. Ugyanis erre nem kaptam választ. Tehát milyen kapcsolat van a Nemzetközi Alap és az LKB között. Tehát az IMF azt mondja, hogy fenntarthatatlan a görög államadóság, és különböző javaslatokat tesz. Önök viszont mit gondolnak erről? Mi az önök meglátása erről a kérdésről? Tehát vajon önök szerint 180 százalékos határ az fenntartható-e, vagy sem? Elnök, ne haragudjon. Mi nem látjuk azt, hogy itt bármilyen probléma lenne, nem, nincsen szükség változtatásra. Köszönöm szépen. 180 százalékos állomadóság szint. Igen, jó. Tehát Számpó Terhó következik az IFD-től. E Egy kérdésem lenne a hosszú távú politikákkal kapcsolatban. Az északi országokban nagyon alacsony volt a kamat már igen régóta. Önök arról is beszámoltak, hogy mennyire nehéz az, hogy ebben, ezen a kérdés, ebben a kérdésben változtatás legyen, vagy változás legyen. Ugyanis, hogyha növekednek a kamatlábak, akkor a piacok is idegesebbek lesznek. A az államban bízó piacok úgy gondolják, hogy ez továbbra is így marad, de nem biztos, hogy ez így lesz. Nem tudom, hogy a következő években mit lehet várni, mit várjunk a kamatlábak tekintetében. pedig nem szeretnénk eladósodni, politikai szempontból ezt mindenképpen el akarjuk kerülni. Köszönöm szépen! A jelenlegi helyzetben úgy néz ki, hogy hosszú távon a jelenlegi szinten, vagy még alacsonyabb szinten maradnak a kamatlábak. Ezek a hosszú, illetve a középtávú inflációs várakozásaink alapján állapítottuk meg. Nos, hát ez 1,6%-ról júliusban 1,3%-ra ment le augusztusra. Nagy valószínűséggel 2% alatt marad elég hosszú időn keresztül. Miután a gazdaság gyengén teljesít, és magas a munkanélküliség. Nos, ez az, amit középtára várunk, éppen ezért monetáris politikánknak az a célja, hogy a az árstabilitást megőrizzük mind a két irányba, tehát felfelé és lefelé egyaránt, és hát ezen az alapon alakítjuk ki az árpolitikánkat, illetve a monetáris politikánkat. Ugyanakkor az inflációs várakozások öm, megmaradnak azonos szinten. Tehát ez az a gazdasági szenárió, amire számítanunk kell méghozzá közép vagy hosszú távon. De ugyanakkor az is igaz, és talán ez állt az önkértésének hátterében, hogy az alacsony kamatlábak, hogyha hosszú időn keresztül ö, fennmaradnak, abban kockázatok is rejlenek, és ezt ismerjük, ezt a jelenséget, és láthattuk is már a múltban. Tehát nagyon odafigyelünk azokra a kockázatokra, amelyek a pénzügyi stabilitásra vonatkoznak, amelyek az alacsony kamatlábakból adódnak. Ez csak makroprudenciális eszközökön keresztül tudunk közbelépni. Nos, hát ez a kerete ennek a helyzetnek, úgyhogy egyelőre nagyon kevés ö, olyan várakozás van, hogy, hogy, hogy ez kialakulhatna ez a kockázatos helyzet. Elnök, köszönöm szépen, és most visszakíván kérdezni, nem? Akkor a néppárt nevében Werner Langen következik. Ja, Herr, Herr Präsident. Elnök úr, az eddig LKB intézkedéseket mindig nagyon támogattam, tekintettel arra is, hogy az LKB az egyetlen cselekvőképes intézmény volt a válság idején. Ezért én ellentmondanék azoknak a kollégáknak, akik a trojka problematikáját emlegetik fel újra és újra, tizedszer, tizenkettetszer is, én mindenképpen szükségesnek tartom a trojkát. Azonban nem értek mindennel egyet, amit az LKB tesz, ezért ahhoz kapcsolódóan, amit Gigolt kolléga mondott az imént, én is hangot adnék néhány aggályomnak ahhoz, ö, azzal kapcsolatosan, hogy ketté válasszuk a monetáris politikát és a felügyeletet. Még akkor is, ha ön azt mondta, hogy szigorúan elválasztják a kettőt egymástól, a monetáris politikában ugye az LKB független, de a felügyeletben kontrollra van szükség, önöket is ellenőrizni kell, vagy a kormányok révén, vagy parlament révén, és nekem úgy tűnik, hogy ez a kontroll még nem biztosított egyenlőre, és hát a az SSM létrehozásában is van gond. Ugye elhangzott, hogy decemberben a parlament dönt az elnökről és az alelnökről, de hát már ma meg kell kezdeni az SSM felépítését. A nemzeti hatóságok hogyan vesznek majd részt ebben a folyamatban? Ez az első kérdésem. A második pedig, mi a helyzet ezzel a szanálási alappal, a szanálási mechanizmussal, amelyet 2015. január 1-ére kívánnak létrehozni? Mit szólnak Asmussen javaslatához, hogy addig az elszemet használják, és még az ekb nél legyen addig az alap is, nem gondolja azt, hogy veszélyes módon összpontosul itt a hatalom az LKB-n belül, a monetáris politika vegyül a felügyelettel, és aztán végül elveszítheti függetlenségét az LKB. És van még egy utolsó kérdésem, egészen más témakörben, az amerikai Fed és a japán központi bank politikája a pénznyomdák beindítását, illetve működtetését állítja előtérbe továbbra is, és az alacsony kamatokat. Ön pedig elmondta, hogy az alacsony kamatok veszélyt jelentenek mindarra, ami Európa szociális dimenzióját alkotja. Az LKB egyszerűen csak öbetett kézzel nézi ezt, vagy majd nemzetközi megállapodás megbeszélések révén megpróbálja rábírni a többieket, hogy mérsékelt kamatpolitikához térjenek vissza. Thank you. Köszönöm szépen. Nyilván az lenne az optimális, hogyha ez a szanálási mechanizmus nem tíz év múlva jönne létre, hanem előbb. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy az LKB-nak nem kellene belefolynia ebbe a mechanizmusba, ebbe a szanálási mechanizmusba, de nem tudom, hogy egyáltalán elgondolkodtak-e már ezen részletesen. Az LKB-nak nem szabad kapcsolódnia ehhez a szanálási alaphoz. Az is igaz, hogy amíg ez a szanálási mechanizmus nem rendelkezik megfelelő forrásokkal, eszközökkel, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy valamilyen más forrásból szerezzen pénzt. Itt különböző lehetőségek is léteznek, és még korai gyakorlatilag konkrétan ezt eldönteni. Az egyik javaslat az ESM-re vonatkozott. Nem tudom, hogy az ESM általi hitelnyújtása jelenlegi szerződéses kereteken belül megoldható-e, de egy biztos a probléma létezik, és nyilván megoldásra vár. Ami a második kérdést illeti, a felügyeleti tanácsban lévő tagokra vonatkozva, még egyszer csak azt tudom még egyszer elmondani, hogy nem az LKB nevezi ki ezeket a tagokat, hanem a tagállamok. Tehát miután a tagállamok kinevezték a felügyelő taná tagjait, akkor kezdődhetnek majd meg a felügyelő tanács ülései. Ami az alacsony kamatokat illeti, meg tudom érteni az aggályokat, amelyeket gerjesztenek az alacsony kamatok, nem csak a pénzügyi stabilitás miatt, hanem a különböző biztosítások, az életbiztosítások, a nyugdíjak esetében is, és általánosságban véve a betétesek számára. A betétesek úgy látják, hogy az alacsony, a hosszú távú alacsony kamatok az ő megtakarításaikat veszélyeztetik. Az egész euróvezet számára kell monetáris politikát folytatnunk, ez lenne az egyik válaszom, a másik pedig fontos nyomon követni a kamatok alakulását, például Németországban az elmúlt három-négy hónap során a kamatok növekedtek, még annak ellenére is, hogy a mi kamat, kamatlábunk változatlan maradt. Ennek egyik oka az, hogy a német állampapírok, államkötvények kamata sokáig alacsony volt, gyakorlatilag mesterségesen alacsonyak maradtak azért, mert az euróövezet többi részéből Németországba merekítették a tőkét. Most a bizalom kezd újra megerősödni, így ez a tőke folyam már nem olyan erős, mint korábban, és azt, ebből az látható, hogy gyakorlatilag most a német államkötvények kamata növekedni kezd majd. A többi központi bankkal is természetesen tárgyalunk, a világ más központi bankjaival is, de ez nem éri el a koordináció, koordinálás mértékét tehát nem hangoljuk össze a tevékenységünket, és főleg a pénzügyi stabilitásra terjednek ki ezek a párbeszédek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most néppárt részéről, Zába képviselő. Querido presidente, Köszönöm szépen. Drági elnök úr, köszöntjük Önt. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy vannak pozitív jelek a gazdasági fellendüléssel kapcsolatban. Ferreira képviselő is elismerte ezt Portugália tekintetében. E, egyetértek azzal, ami a múlt héten elhangzott, az bankunió hozzá fog járulni a gazdasági élénkítéshez. De ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy mindez csak közép és hosszú távon fog megvalósulni, rövid távon azonban, ahogyan ön is elmondta, a hitel továbbra is problémát jelent, főként a kis és középvállalkozásoknak nyújtott hitelezés. Engem is aggaszt, ahogyan Langen úr is elmondta, az alacsony ö, kamatlábak hosszú távú megőrzése, vagy akár azoknak a további csökkenése is, de nem hiszem, hogy ennek bizonyos gazdasági térségekre komoly hatása lesz. Hazámban a KKV-k 25%-a esetében a hitelhez, nyújt, a hitelhez jutás az a legnagyobb probléma továbbra is, ez pedig nagy nehézséget jelent. Azok a KKV-k, amelyek finanszírozási lehetőségekhez jutnak, ötször drágában tudják megkapni a hitelt, mint más európai KKV társaik. Aztán más kollégák is elmondták, hogy a az LKB hajlandó likviditással feltölteni a piacokat, de ugyanakkor, hogyha ez valóban megvalósulna, akkor hogyan lehetne garantálni azt, hogy ez a likviditás meg is érkezzen a reálgazdaságba? És ne tűnjön el az öm, államháztartási hiányok finanszírozásában. Nos, hogyha valóban likviditást injektálnánk a piacokban, akkor hogyan tudnánk elérni azt, hogy ez a reálgazdaságba fusson be? Köszönöm. Először is hadd értsek egyet önnel, valóban a KKV-k gazdaságunk gerincét adják, főként ezekben az országokban, ahol a válság olyan súlyosan érinti a gazdaságot, és abban is egyetértek önne, hogy ezek a fajta finanszírozási problémák tovább növekedtek a válság kapcsán a KKV-k számára. És ebből adódóan a pénzügyi helyzetük javú, ö, sokkal rosszabb lett. Ugyanakkor igen, magas a már meglévő kintlévősége ezeknek a, a KKV-knak, vagy a hitelállománya. Nos, hogy miért is nincsen hitelhez jutási lehetőség? Hát azért, mert a bankok félnek, nagy kockázatnak tartják ezekben az országokban a hitelezést. Egész egyszerűen nem éri meg a bankoknak, túl kockázatosnak ítélik meg a KKV-knak nyújtott hiteleket és ezért bizonyos bankok inkább kormányok által kiadott kötvényeket vásárolnak. De mégiscsak, ugye mi megvizsgáltuk a KKV-k mérlegét, és nagyon sok vizsgálatot végeztünk a KKV körében. Az egyik az úgynevezett Bank Langling Survey, amely azt vizsgálja, hogy a bankok miért nem adnak kölcsönt, miért nem nyújtanak hitelt a KKV-knak, és aztán van egy másik vizsgálat is, amely a másik oldalt közelíti meg, tehát a KKV-któl kérdezzük, hogy miért kívánnak hitelt kérni, kérvényezni. Nos, a legnagyobb probléma a KKV-k részéről az az volt, hogy nincsenek vevőik, és a másik probléma pedig az volt a bankok részéről, hogy nem adnak hitelt. És ez bizony továbbra is így van. Tehát a kereslet nagyon alacsony szinten áll, és éppen ezért megpróbálunk minden, mindent megtenni, minden eszköz felhasználni annak érdekében, hogy például az Egyesült Királyságban is van egy ilyen hasonló program, és azt láthatjuk ebből is, hogy ezek hosszú távú hitelek, tehát itt három komponens kell megvizsgálni annak érdekében, hogy a hitelnyújtás megvalósuljon, és úgy gondoljuk, hogy ez 2011 óta nagyon alacsony szinten van. Tehát ezért intézkedéseket tettünk, Például nem olyan régen a rating feltételeket csökkentettük bizonyos termékek tekintetében, mint például a KKV-knak nyújtott hitalok, hitelek. Tehát a bankok tulajdonképpen kollaterálisként kezelhetik ezeket a kinyújtott, ezeket a kihelyezett hiteleket, Ebben az évben, júliusban, és máskor is persze rendszeresen beszélgetünk ezekről a témákról, de legutoljára a KKV-król folytattunk eszmecserét, és itt a feltételek területéről beszéltünk főképpen. szerettük volna az ABS piacokat egy kicsit felpumpálni, és ennek érdekében hoztuk ezeket a döntéseket. Köszönöm. Um, a kérdések egy kicsit egyre hosszabbak. Most az S és D frakciótól Podimatászonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, az alacsony kamatlábaknál maradnék. Már a spanyol helyzetről esett szó, de én el szeretném mondani, hogy azzal szemben, amit Langen úr mondott és gondol, szerintem igenis likviditás hiányról kell beszélni, és túl nagyok a különbségek az eurozónán belül a kamatlábak között Németországban 1 százalékos hitelt is föl lehet venni, Görögországban a kisvállalkozások, ha egyáltalán kapnak hitelt, akkor 7 10 százalékkal vehetnek csak föl hitelt. Ez a helyzet, Langen úr. Elnök úr, tavaly a három legnagyobb vállalkozása hazámnak külföldre helyezte központját, hogy hiteleket tudjon fölvenni. És múlt héten a legnagyobb acélipari vállalkozása is hazámnak külföldre, Belgiumba költözött. Ez itt a gond, hogy még az eurozónán belül is ugye kamatláb dömping van, és ez nem spanyol, görög vagy portugál probléma, hanem ez egy központi elvi probléma. Milyen intézkedéseket tudhatna hozni az EKB, ha akarna, hogy ezek a különbségek csökkenjenek a különböző sebességek Európájában? Well. Hadd kezdjem egy kicsit oldalról, hogy milyen is a fragmentáció. A válság elején mindkét oldalról meg kell ezt vizsgálni, a kölcsönadás és kölcsönvétel irányából is. A válság idején mindkét oldalon volt fragmentáció, tehát a válságban levő országokban a bankok is csak sokkal nagyobb hitelek, kamatlábak mellett tudtak fölvenni pénzt, hogy aztán tovább hitelezzenek, és ugyanígy magasabb kamatlábbal adták ezt tovább. Ez azóta enyhült. Az utóbbi hat hónap során azt tapasztaljuk, hogy a bizalom visszatérésével a hazai betétek visszatérőben vannak a hazai bankokba. Ha megnézzük azt, hogy az egyes országokban a megtakarítások hogyan nőttek, és ezt egy számítógépes programmal elemezzük, egy koeficiens segítével, akkor azt látjuk, hogy ezek az adatok korrelálnak a növekedési uh, szintekkel, és 2007 szintjére visszatértünk. Vagyis arról van szó, hogy a hitelezés fragmentálódása csökkenőben van. De az igaz, hogy a, a nagy piacokon ö, ö, továbbra is nagy a különbség kamatlábak között, de a hitelezési ágazatban, a lakossági hitelezésben ez sokat javult, és noha van az eurozónán belül is egyfajta különbség, azt is látni kell, hogy a feltételek is, a gazdaság alakulása is más. Ennek megvan a maga oka. A kockázati prémiumokat sajnos rá kell tenni a tisztán pénzügyi értelemben vehető kamatokra. Tehát ez nem véletlenül van így, és arról még nem is beszéltünk, hogy az államkötvényeknek más a hozama mindenhol. És a bankok ahelyett, hogy a gazdaságot finanszíroznák, inkább államkötvényeket vesznek, mert ezeknek alacsony a kockázata, és biztos a megtérülése. De az a legfontosabb, hogy nőjön a kereslet. És ez az úgynevezett akkomodatív pénzügypolitika arra irányul, hogy a rendszer valamennyi eleme álljon, és ennek következményeképpen a hitelezői oldalon is csökkenni fog, tovább fog csökkenni a diverzitás és a fragmentáció, és egyre kisebb lesz a kockázata a cégeknek. Elnök, az államkötvényekben is van kockázat, bőven nem. Láttunk erre példát. És talán tényleg jobb lenne a gazdaságba visszapumpálni a pénzt, mint államkötvényekbe néha. Astrid Lurin következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr! Mers úr, aki az ön intézményénél dolgozik és komoly tapasztalattal rendelkezik a központi banki tevékenységekkel kapcsolatban. Szokott engem tájékoztatni. Nos, Mers úr azt mondja, tett egy nyilvános sajtó előtti kijelentést is arra vonatkozóan, hogy a bankunió felügyeleti rendszere milyen is. Ez a felügyeleti rendszer jó most már központi banknál lesz, és hamarosan feláll, operatív lesz. Ön is megerősítette ezt. De van itt egy fő megoldatlan kérdés, mégpedig az, hogy, hogy, hogy mi lesz a backstoppal, hogy az angol kifejezést használjam, vagyis ki fogja eldönteni, és ki, ki alakítani a, a azt a különválasztást, amely egyfelől az egyes kormányok kapitalizációját érintő folyamatokat illeti, illetve a bankok helyreállítását. Jó lenne, hogyha megengedni, hogy megkérdezzem, hogy ez a probléma részleteiben miben áll. Ami pedig a szanálási alapot illeti, az európai szanálási alapot, szeretném, hogyha felvilágosítana arról, hogy a backstop megfogalmazása egyfelől, és a szanálási alap megfogalmazása másfelől mennyiben komplementer definíciók, vagy pedig mennyire van átfedés a két koncepció között. Mert nem világos ez számomra. Még egy kérdés. Egy nagyon érdekes könyv jelent meg nem régen, François Langley tollából, aki a globalizációról azt mondja, hogy a globalizáció azt bizonyítja, hogy a nemzetközi tőke menekülése komoly regressziót okoz, kb. 2007 óta, főleg az eurozónában. Ebben a kontextusban szeretném öntől megtudni, hogy ez a tőke menekülési trend tart-e még az eurozónából, és mekkora probléma ez valójában, főleg az egységes valuta életben tartása szempontjából. Thank you. Köszönöm a kérdéseket. Először a második kérdésre válaszolnék. Szerintünk a globalizáció nem csökken. Ha megfigyeljük a tőke áramlások volumenét idén januártól, azt látjuk, hogy az ellenkező trend érvényesül, egyre globálisabbak a pénzügyi piacok, egyre szabadabban áramlanak a pénzek a különböző monetáris körülmények között, és a kamatlábak, az átváltási arányok sokkal dinamikusabban változnak, mint korábban. Most, hogy ki tud ebbe bele szólni, vagy ezzel visszaélni. Ezt annak a tükrében kell látni, hogy az eurozóna felé is hatalmas összegek áramlanak, de valóban hatalmas összegek áramlanak ki is a növekvő piacok irányába. Tehát a tőkemozgás egyre nagyobb, de mindkét irányban. A globalizáció erősödik. Az első kérdés az SRM mechanizmusra vonatkozott, a szanálási mechanizmusra. Az lkb e t formálisan megkérdezték a szanálási mechanizmusra vonatkozó javaslatról e hónap elején, és ami hivatalos véleményünk hamarosan megjelenik. A szanálási mechanizmus szükséges kiegészítője az SSM-nek, mert a különböző döntéshozási felelősségi köröket egy irányba kell terelni, hogy hatékonyan működhessen a piaci unió. Tehát mi üdvözöljük az egységes szanálási mechanizmust, amelynek három pillére van, egységes rendszer, egységes hatóság és egységes alap. Támogatjuk a kialakítás időtervét is. 2015. január 1-től állna ez föl. Az értékelése egy bank ellenálló képességének, életképességének és a szanálási döntések nyilván külön szervezethez kell, hogy tartozzanak. A központi bank értékeli a bank állapát, állapotát, de a döntéseket majd a szanálási mechanizmusért felelős testületeknek kell megtenni. Ezért az LKB-nek limitált szerepe lesz az SRM-ben, ott csak megfigyelőként fogunk részt venni. Ami pedig a jogi alapot illeti, a központi bank jogi szolgálata azt mondja, hogy a szerződések 14.1-es alpontja jó jogalap a szanálási mechanizmus felállításához, és ezt a véleményt egyébként osztja valamennyi EU intézmény jogi szolgálata is. A tanács jogi szolgálata ráadásul azt mondja, hogy a 114-es szik nem csak jó alap, hanem kielégítő alap is. Ami a backstop kérdését illeti, ezt a kifejezést sok mindenre használták a közelmúltban. Mi backstop alatt azt értjük, hogy a szanálási mechanizmus kontextusán belül ugye van egy egységes alap, és tíz év alatt kell ezt létrehozni. Mi van akkor, kérdezik egyesek, hogy ha még nem járt le a tíz év, és mégis fel kell használnunk az alapot, amely még fel sincs töltve. Ez az alap kérhete kölcsön más forrásból annak érdekében, hogy feltőkésítse magát. Ez itt a backstop tehát. Az SRM kapcsán a backstop tehát azt jelenti, hogy van-e olyan hitelforrás, amelyre hagyatkozni lehet, ha még nincs feltöltve, és mégis szükség van az SRM tőkéjének hasznosítására. Emily Törnének adok most um, thank you. First of all... Köszönöm szépen. Most először is egy megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, mint elmondott az LKB és más központi bankok közötti kapcsolatról. Tehát, hogy vannak viták, de nincs egyfajta struktúrált párbeszéd. Azt hiszem, hogy ez is hozzátartozna, hogy ahhoz, hogy kipucoljuk a helyzetet itt a válság után, hogy ezt is rendbe tegyük. Nos, ön, mint felügyeleti szerv, ami ugye ez az ön új szerepe, Ez az Asset Quality Review-val kapcsolatos a kérdésem. Néhány héttel ezelőtt az Asset Quality Review-ról volt szó, és annak minőségéről, hiszen itt ugye a hitelesség az egyik fontos kérdés. Ugyanakkor nincsenek azzal kapcsolatban konkrét javaslatok, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, akár a függetlenséget garantálni a szakértők részéről. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet a magas minőséget biztosítani, főleg a kritikák fényében, a legutóbbi módszereket érintő stressz teszttel kapcsolatban, valamint a privát szférából származó szakértők részére, és hogy hogyan tudják garantálni a függetlenségüket, és a backstopok -ok kérdésére is visszatérnék, a nemzeti backstopok -ok kérdésére. Ez például Spanyolország, Görögország, vagy akár Franciaország esetében is mennyire realista megközelítés. The first, let me say the Nos, hát először is az lenne a válaszom, hogy egyfajta átfogó ö, értékelésre egy módszert alapján lehet csak ö, szert tenni, és ez pedig az SSM-mel kapcsolatban derült ki. Most az előkészítés során külső szakértők tanácsait vettük figyelembe, ezzel kapcsolatban pedig az ECB egy pályázatot hirdetett meg, és így találtuk meg a külső konzultásainkat. Aztán nagyon fontos egy központilag irányított projektmenedzsment annak érdekében, hogy a módszertant konzisztens módon alkalmazni lehessen, és függetlenül az összes bankban, amelyek ennek a gyakorlatnak a hatáskörébe tartoznak. Tehát ez a központilag irányított és konzisztensen, illetve függetlenül megvalósított módszertan a lényeg. Mert csak így lehet összehasonlítani az, alapok, az adatokat. Ehhez nagy tapasztalattal rendelkező külső projektmenedzsmentre van szükség, minőségbiztosításra, amelyet a módszertan minden egyes szintjére beépítünk, annak érdekében, hogy az egész folyamat hiteles maradjon, és főleg a végkimenetele. Nos, a backstopokkal kapcsolatban figyelembe kell vennünk azt, hogy a bankok közben províziós szintjeiket emelték. És ebből kiderült az, hogy igenis és realista megközelítésről van szó, akár még az ön által említett országok esetében is. Elnök, Emery, úgy gondolom, hogy eléggé kategórikusan beszélt a miniszter úr a szakértők szerepéről. Nos, most ki is következik? Marian Tyson az IPP-ből. E uh, thank you. Uh, Köszönöm szépen. Elnök asszony. Hollandul folytatom. Köszönöm szépen drági elnök úrnak, amiért eljött ma hozzánk. A következő agályaimnak szeretnék hangot adni, és néhány kérdést is feltennék persze. Elnök úr, közösen az intézmények sok politikai döntést hoztak, jog, jogalkotási munkát végeztek el, sokféle hagyományos és nem hagyományos intézkedést is foganatosítottunk, annak érdekében, hogy a jövőbeni válságok elkerülhetőek legyenek, és hogy végre megfelelő irányt szabjunk Európának, és növeljük a bizalmat is. Azonban még nem értünk ennek a munkának a végére. Itt van az SRM, amelyet még nem zártunk le. És a kérdésem az, hogy amikor az Asset Quality Review-nak nekilátnak, mindig fennáll, úgy gondolom, egy kockázat, amelyről nem feledkezhetünk meg, mégpedig, hogy problémák léphetnek fel itt-ott. Ez felveti mennem azt a kérdést, hogy hogyan akarjuk biztosítani azt, hogy a legelső negatív hír, amely napilegre kerül, nem fog pánikot okozni, és ismét káosz, kaotikus helyzetet teremteni. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? Nem tudom, hogy tisztában vagyunk eléggé azzal, hogy a jelenlegi bizalomvesztés ahhoz vezetett, hogy a pénzpiacok és az intézmények, valamint a gazdaság egyébben nem elég ellenálló. Nem tudom, hogy az intézmények beszélnek-e erről egymás között. Bárnyi biztos úrnak is feltettem ezt a kérdést, és ő nekem azt válaszolta, hogy a legutóbbi ECOFIN tanácsi ülésen ezt felvetette. Úgy gondolom fontos, hogy kommunikáljunk erről, beszéljünk erről, és nem szabad meglepetést okoznia egy-egy negatív hírnek. A kérdés tehát, hogy az LKB felkészül -e erre a helyzetre. A kérdés, hogy ellenállóbbá tesz-e bennünket a kommunikáció. Vagy megalapozatlanok az aggájaim? Válasz. Nem, egyáltalán nem megalapozatlanok az aggájai. Nagyon is megalapozottak. Mi is osztjuk az aggájait, és tisztában vagyunk azzal, hogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és fel kell készülnünk minden esetőségre. A múltbeli tapasztalataink is ezt mutatják. Lehet, hogy most, a múlthoz képest azonban valamivel jobb a helyzet, részben azért, mert a bankok óvintézkedései átfogóbbak, nagyobb arányú tőkével rendelkeznek, és a bizalom is nagyobb arányú ahhoz az időszakhoz képest, amikor az előző te- stressz tesztet végrehajtottuk. Azonban a mi értékelésünk átfogó lesz és szigorú, hiszen fontos, hogy világos áttekintést kapjunk mindazon entitásokkal kapcsolatosan, amelyeknek a felügyelői leszünk. Még korai azt mondani, hogy meg, még korai megmondani, hogy milyen konkrét számokról lesz szó, de hiszünk benne, hogy ez az értékelés növedni fogja az átláthatóságot, ami viszont hozzájárul a bizalomépítéshez, abban az esetben, hogyha hajlandóak vagyunk kezelni a problémákat. Éppen ezért ragaszkodtam kezdetektől fogva a nemzeti óvintézkedésekhez, backstopokhoz. Elengedhetetlenek ugyanis ahhoz, hogy biztosítsák a az értékelés hitelességét és a stressztesztek hitelességét is. Hogyha nincsenek nemzeti óvintézkedések, backstopok, akkor azt mondja majd a világ, hogy igen, ezek a számadatok azért alakultak így, mert mivel nincsenek nemzeti óvintézkedések, backstopok, féltek attól, hogy rosszabb számokat hozzanak nyilvánosságra. Éppen ezért fontos mindez a hitelesség szempontjából. Mi tehát pontosan ezt próbáljuk elérni, próbálunk a lehető legátláthatóbban működni, konzisztensen, következetesen, szigorúan, és készen állunk az esetleges beavatkozásra is, hogyha az szükséges. Köszönöm. Köszönjük. Ramon Tremoz az Elde részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Drági úr, jó napot kívánok! Az első kérdésem a bankunióra vonatkozik. Az EKB felügyeletet gyakorol majd bizonyos európai bankok felett, és én katalán képviselő vagyok, számomra ez jó hír, hiszen minden spanyol bankot felügyelnek, felügyelnek majd európai szervek. A kérdés azonban az, hogy kinek kell megfizetnie az LKB felügyeleti munkájában elkövetett hibák árát. A másik kérdés az LKB felügyeletére vonatkozik. Úgy gondolom nem lehet hiteles egy felügyelet a, anélkül, hogy bizonyos bankok elbukjanak. Az LKB-nak kell, hogy legyen egy olyan mechanizmusa, amely kényszeríthet bizonyos bankokat arra, hogy elbukjanak, úgymond. Ma a mai helyzet azt mutatja, hogy Európában vannak olyan bankok, amelyek too big to fail, tehát amelyek nem bukhatnak el, mert túl nagyok. Másrésztről azonban Németországban történt, van arra példa, hogy bizonyos bankokat bezártak, arra kényszerítettek, hogy bezárjanak. Tehát kinél legyen ez az eszköz Európában? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Hát először is nem is akarok elgondolkodni sem azon, hogy mi történje, hogy az LKB hibázik, kifizesse meg ennek az árát, de a másik felvetése nagyon fontos. Már kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy egy bizonyos pénzügyi intézmény életképességének felmérése, és az, hogy hogyan kezeljünk egy ilyen intézetet. Két különböző feladat, és két különböző intézménynek kell ezen feladatokat ellátnia. Az LKB, az SRM-nek, ez SRM-mel közölni fogja, hogyha egy bizonyos intézet nem életképes, és ezt követően az SRM-en lesz annak az eldöntése, az ő feladata lesz annak eldöntése, hogy mi legyen ezzel az intézettel. El lehet adni, fel lehet tökésíteni, össze lehet olvasni egy, más, olvasni egy másik intézettel, különböző lehetőségek vannak. Mindezen lehetőségek nyilván befolyásolják a nemzeti költségvetést, az adófizetők pénzét, de éppen ezért fontos, hogy ez a feladat elkülönüljön a felügyelői szereptől. És különböző országokban ez így is működik. Jelenleg a felügyelő intézmény vagy szerv mondja meg azt, hogy egy adott intézet nem életképes, valamit tenni kell vele, valamilyen módon konszolidálni kell azt, és aztán a döntést valaki más hozza meg. Tehát ezt a két feladatot, amennyire tudom, a legtöbb országban ketté választják. Köszönöm. Did you want to come back, Kíván erre még reagálni? Ha megengedik, akkor én reagálnék, hiszen a szanálási irányelvről szóló háromoldalú egyeztetésen pont arról van szó, hogy mennyi rugalmasságra van szükség az egyes bankok részéről, illetve hogy milyen különbségek vannak az egyes bankok szanálási metodikájában. Kinek mi a feladata? Tehát ezek a témák még nyitott kérdések. Mário, ha megengeded, lenne nekem is egy kérdésem. A makroprudenciális felügyeleti kérdések kapcsán. A makroprudenciális felügyelet, ez egy új eszköz most az LKB kezében, akkor vetheti be, hogyha megkapja az SSM fölötti teljes kompetenciát, és megint csak ott tartunk, hogy a makroprudenciális politika nem függetleníthető teljesen a monetáris politikát attól, mert ha egyes országban nem működnek a kamatlábak, akkor igenis ez nyomásgyakorlást jelent a bankokra. És ki fogja ezt majd levezényelni? És a makroprudenciális politika ö, túlterjedését a monetáris politika területére ki és mikor tudja megakadályozni? Mi arra a garancia, hogy a kettő nem keveredik össze. Ugye Bank of Englandnél más megoldást alkalmaztak, de ez az ekb nem alkalmazható. Önöknek mi lesz erre a stratégiára? Gondolkodunk ezen. A makroprudenciális politika valóban a felügyeleti tevékenységhez és a irányító vagy kormányzó tanási tevékenységhez is tartozik, oda tartozik. Ezért azon gondolkodunk, hogy e két testület a jövőben közös egyeztetéseket tartana, információt cserélne, de úgy, hogy a függetlenségük megmaradjon. A központi bankon belül ugye van egy pénzügyi stabilitási politikai vonal, még ezt is érinti a dolog. Ezzel a dilemával foglalkozunk, és hajlandóak vagyunk nyíltan megoldást találni erre a valóban létező ellentmondásra. Hogy az euró régió tagjai elfogadják azt a módszert, amit javaslunk. Valóban ez egy szürke terület. Ugyanakkor az az eltökéltségünk, hogy a makropotenciális politikát a monetáris politikától szétválasztjuk, ezt az is segíti, hogy a szerződés minket arra kötelez, hogy középtávon az árstabilitást garantáljuk, és ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni, az tényleg szükséges is a ketté választás. És elsődleges feladatunknak kell elsősorban megfelelnünk a monetáris politikai feladatunknak helyileg a makro prudenciális politika valóban konfliktusba kerülhet a monetáris politikával, de ez csak, mondom, helyileg zárt, izolált buborékokban fordulhat elő, de közvetlenül általában a monetáris politikára nincs hatása. És akkor az LKB hogyan kezeli majd ezt, ezeket a helyzeteket, még ha helyiek is. Éppen tárgyalunk arról, hogy ki mit fog végezni ebben az eljárásban. Akkor azt hiszem, egy nehéz kérdést letudtunk. Még van egy kis időnk. Bokros úr integet. Ö, nem volt ugyan a listán, de lenne kérdése, ugye? Igen. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2012. júliusában elnök úr ön történelmi nyilatkozatot tett, azt mondta, hogy az LKB mindent megtesz az euró megmentése érdekében. Ez egy előremutató iránymutatás volt, mert ennek nagyon fontos, nagy, pozitív hatása volt, de nem csak a monetáris politikára, hanem a fiskális politikára is. Nagyon sok ö, állam ö, csődjét megelőzte, és a monetáris transmissziós mechanizmus hiányosságaira is rámutatta, rámutatott, mert a fő baj az, hogy kicsi a reál növekedés. Nem a történelem fintora az, hogy ezek az előre mutató kijelentések a fiskális politikában backstopként jelentkeznek, ugyanakkor a gazdaságot meg mégsem sikerül érinkinteni velük egyet értek önnel azzal, hogy az IMT hatékony volt, de azzal nem értek egyet, hogy ezt fiskális backstopnak kéne tekinteni. Az OMT a monetáris politika eszköze, és ne felejtsük, hogy amikor a kockázatok, amelyekkel szembe mentünk az OMT eszközével, akkor a kockázat szó tulajdonképpen EU fémizmus volt tulajdonképpen az összeomlás szóra. És az euró fennmaradása is kétségessé vált. Egyes kamatlábakat semmilyen reálgazdasági háttér nem támasztott alá. Azt láttuk, hogy az euró szétesőben van és ezért hoztuk akkor létre az OMT mechanizmust. Ez egy monetáris politikai eszköz volt, pont azért, hogy az ilyen válságos helyzeteket elkerüljük, mert ezek a középtávú árstabilitást ásnák alá, ha gyakran előfordulnának. Amint ön is tudja, az OMT aktiválásához szükséges feltételek teljesülésé komoly kritériumokhoz kötjük, és ha egy ország ilyet kér, ott nagyon sok feltételnek meg kell felelnie. Tehát nem az volt a célunk, hogy az egyes országok fiskális problémáit oldjuk meg vele. Meggyőződésünk az volt, és most is az, hogy ha egy, egy országnak nem fenntartható a fiskális politikája, akkor nem lehet azt fenntarthatóvá tenni kívülről. Ez csak maga az ország teheti fenntarthatóvá. A fenntarthatóság gott pedig a kamatlábak tükrözik. Ez volt az OMT koncepciójának alapja. Köszönöm. Okay, I'll take one more question. Rendben van, még egy kérdést feltelt Philip Lemberts, és utána rövid szünetet tartunk. Mário kérte, hogy legyen egy ilyen rövid, rövid szünet a meghallgatás következő része előtt, amely a rendszerkockázati krimiumról szól majd. Sharon rám szólt, hogy legyek rövid, hát le, rövid leszek. Elnök úr, ön elmondta, hogy a gazdaságnak nyújtott hitelek nem feleltek meg a pénzügyi ágazat elvárásainak. Egyetérte abban, hogy a pénzügyi ágazat a reálgazdasággal nem összeegyeztethető elvárásokat támasztott. Igen, valóban így van. És csak hogy ehhez kapcsolódjon az, amit mondok, a, azok a szabályok, amelyeket a gazdasági válság kitörése óta meghoztunk és meghozunk, azt célozzák, hogy a bankrendszer és összességében a pénzügyi rendszer kevésbé legyen kockázatos, mint korábban volt. Tehát gondolhatnánk azt, hogy igen, a hozam alacsonyabb, mint korábban, mert valóban fenntarthatlan ö, hozammal működtek a pénzintézetek, és mivel a bevételek alacsonyabbak, azért ezért cserébe azt is kapjuk, hogy a kockázatok is alacsonyabbak. És időbe telik, míg a pénzügyi ágazat értékelni tudja ezt a fejleményt. Értékelni tudja annak az értékét, hogy a bevételek, a profit alacsonyabb, de alacsonyabb a kockázat is. Persze a helyzet manapság sokkal jobb, mint három évvel ezelőtt volt. Szemmel láthatóan a bankok most már a tőkepiacokról tudják finanszírozni magukat, a helyzet összességében javult, és lassan az részvényesek kezdik megérteni ezt az új rendszert, amelyben alacsonyabb a kockázat is, nem csak a profit, és lassan reagálnak erre az új rendszerre. Mind ahogyan elmondtam, az általunk végzett Asset Quality Review fontos szerepet játszik mindebben, mert nem elég az, hogy alacsonyabb a kockázat, hanem szükség van átláthatóságra is, ami a bankok mérlegét életi, éppen ezért játszhatnak nagyon fontos szerepet ezek az asset quality review-k annak érdekében, hogy a bankok újra hitelt tudjanak nyújtani a reálgazdaságnak. Köszönöm, köszönjük szépen. Ezzel gyakorlatilag a monetáris politikáról szóló meghallgatás végére értünk. Az elnök úr kérésének megfelelően rövid szünetet tartunk 5 perc erejéig, és utána folytatjuk a következő napi rendi pontot Máriónak is sikerül majd elérni így a repülőjét, tehát 5 perc múlva legyen itt újra mindenki, kérem. Right, welcome back colleagues. We... Üdvözlöm a kollégákat. Folytatjuk a meghallgatást. Továbbra is az EKB elnökével, Mário Draghi úrral, de most olyan minőségében hallgatjuk meg őt, mint az Európai Rendszer Kockázati Testület elnöke. és elsőként akkor meghallgatnánk az ő bevezetőjét, és utána pedig a rendszerkockázati testületre vonatkozó kérdéseket lehet majd feltenni. Tisztelt elnökasszony, képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy ma ö, meghallgatnak engem az Európai Rendszerkockázati Testület működésével kapcsolatban. Az utolsó ülésünkön Carney urat neveztük ki e, e mechanizmus, vagy testület első alelnökének. Amióta e, találkoztunk, azóta jelentősen, bár lassan e, javult az európai gazdaság állapota, és miközben ezek a eredmények biztatóak, még gyerekcipőben járnak, és a pénzügyi stabilitásnak továbbra is vannak azért kockázatai. Ezért azzal kívánok most foglalkozni, hogy a biztosítási ágazatban, a bankágazatban és a piaci infrastruktúrák körében milyen intézkedéseket teszünk ezen kockázatok csökkentésére. Két területre terjed ki ez a terület. Az első ajánlás értékelésére vonatkozik az egyik tevékenységünk, és a makropudenciális eszközök bevezetésével kapcsolatos tanácsadásra a nemzeti hatóságok irányában. A, a biztonság a pénzügyi rendszerek és a gazdaság működésének is alapfeltétele. A, azokat a kockázatokat, amiket a háztartások és cégek nem maguk kívánnak vállalni, átruházhatják kockázathoz értő szervezetekre, E, amelyek e, e, a biztonság különböző feltételeit szerűen vizsgálják, és így a pénzügyi rendszer egészének biztonságát szolgálják. Az életbiztosító társaságok például a garantált visszatérítések kapcsán gondolkodnak a kockázatokon, az alacsony kamatlábak idején. Makroprudenciális szempontból jó volt az a javaslat, hogy a cégek alakítsák át biznisz terveiket, mert a gazdasági erőforrásokat bizniszmodellek átalakítása nélkül továbbra is abban lesznek egyes szégek érdekeltek, hogy a magas jövedelmeket magas kockázatú területeken érjék el. Firms have limited incentives to address... A cégeknek ö, kicsi az ösztönző, hogyha a helyi szabályozó rendszerek ezeket az összefüggéseket nem fogalmazzák meg expliciten, és az ágazat stabilitását is aláshatja, sőt az egész gazdaságot a túlzott kockázatvállalás, a közös exposure-nek ugyanis mindenkire hatása van. A, a biztosítási ágazat rendszerszerű kockázati tényezőként való elismertsége nőtt az utóbbi időben, és ennek megfelelően a globális biztosítók szisztemikus kockázatot jelentő méretű cégeinek listája is állt össze, és a kilenc ezen a listán szereplő cégből öt európai. Ha pedig rendszerszerű a kockázat, akkor politika, stratégia szintű ö, ö, helyen kell szembe menni ezzel. Az USA-ban a szisztemikus kockázatot jelentő cégek, ideértve a biztosító társaságokat újabban a föderális felügyeleti rendszer kötelezi arra, hogy betartsák a prudenciális feltételeket. Európában új prudenciális szabályrendszer alakul, van, alakulóban a, a Solvency 2 formájában, és önöknek, mint társjogalkotóknak hatása van arra, hogy hogyan fogalmazza meg a Solvency 2 majd a kockázatokat a Solvency 1 szemben. Ugyanakkor az új rendszernek foglalkoznia kell azokkal a következményekkel is, amelyeket a short-term, rövidtávú piaci volatilitás okozhat, ideértve a prociklikus hatásokat is, és az LTGP céljait is, a garanciacsomagot is ideértve. Az Európai Parlament kérése az volt, hogy az ESRB állapítsa meg az ebből következő dolgokat, és ez meg is történt. Az éppen említett problémák alapján az a következtetés született meg, hogy folyamatosan a teljes átláthatóság garantálása mellett a különböző kockázatokat megfelelő módon és szinten kezelni kell. A bankrendszernek fontos szerepe lehet a gazdaság finanszírozásában. Ugyanakkor az is a szerepe, hogy a pénzügyi válság kapcsán rámutasson az érzékeny sebezhető pontokra. A központi bank foglalkozik ezekkel a kockázatokkal annak érdekében, hogy az európai polgárok által megérdemelt egészségesebb bankrendszer szolgálja majd őket, és a parlamenttel közösen megalkottuk ennek értelmében az egységes felügyeleti mechanizmust, az SSM-et. Az LKB e által rendszeresen elvégzett ö, vizsgálat ö, ö, és az EBA ajánlásai alapján, amelyeket márciusban jelentetett meg, ö, úgy léptünk el a holdpontról, hogy időközben megerősödött a bankokba vetett bizalom, és a Single Supervisory Mechanism is elkezdett működni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a bankok saját finanszírozási költségei csökkentek, és így a vállalkozások és háztartások ilyen költségei is. B-terveket alakítottunk ki, hogyha egy felmérés azt mutatná ki, hogy mégis maradtak kezeletlen kockázatok, akkor azokra is megoldást lehessen találni. Az Európai Bankrendszer tehát a, tanult a pénzügyi válságból. A, a reálgazdaság szempontjából nagynak minősülő banki rendszereket új felügyelet alá helyezzük, és egyes hitelezési ágazatok ö, koncentrált veszteségeit megpróbáljuk felszámolni. Sok országban a bankok gyorsan nőttek, és egy idő után egyes állami rendszerek képtelenek voltak ezzel a növekedéssel a reálgazdaságban lépést tartani. És amikor a válság beütött, akkor az leginkább az államokra, államháztartásokra jelentett terhet. Az ISRB általános tanácsa most azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne szociálisan is érzékeny pénzügyi szolgáltatásokat kitalálni, és a Tudományos Tanácsadó Testület is dolgozik a e kérdés megoldásán. A válság során a bankok veszteségei egyes hitelágazatokban koncentrálódtak leginkább. Számos országokban ez ugye az ingatlan szerzéssel kapcsolatos hitelezést érintette leginkább. De voltak olyan nisek is, mint például a hajózás támogatása is intervenciót igényeltek egyes országokban. Vannak olyan ágazatok, amelyekben a ciklikus hatások erőteljesebbek, mint máshol. Ilyen az építőipar, a tartós fogyasztási cikkek, ideértve az autókat, és egyes ö, ö, kohászati és vegyészeti ágazatokat. Hogy melyek pont ezek az ágazatok, ezeknek a feltárása, ennek a feltárása még most is zajlik. A CCP-k most fontos részét alkotják az együttműködésnek. A G20-ak megállapodtak abban, hogy minden norma alá eső over-the-counter derivatívát a jövőben ezen szervezetek részvételével, a ccp részvételével kell ö, elszámolni. Ennek is kockázatcsökkentő hatása van, és ráadásul a pénzügyi rendszer, rendszer szerű kockázatainak feltárásában is segít. A ccp prociklikus szabályai azonban kihívást jelentenek, válság idején nőnek általában a marginok, és ezeket időben kell csökkenteni, hogyha azt akarjuk, hogy a ciklikus érzékenysége a pénzügyi rendszernek csökkenjen. A sebezhető pontok száma általában nő, ha a ccp száma is nő. Ezért az ESMA erre vonatkozóan a technikai normái közé felvett számos olyan megfogalmazást, amely az új makroprudenciális elvárásoknak megfelel, és így csökkenti a ciklikus hatást. komoly helyreállítási terveket fogal, igényelnek a CCP-k, különösen a csőd helyzetek idején. A CCP-k általában, illetve most már az interoperabilitási megállapodások révén az azonos hasonló termékeket hasonló elvek alapján számolják majd el egymás között, és így talán elkerülhető, hogy az egyik CCP-ről a másikra átterjedjen a kockázatok által jelentett stressz. Erre vonatkozóan specifikus iránymutatásokat fogadott el az ESMA is, és a CCP-knek rendszerszerű jelentősége van fontos, hogy ellenálló képességüket általában javítsuk. Az EU jogalkotás az ISRB-t el, felhatalmazta kompetenciákkal ezen a területen. Az európai piaci infrastruktúrára vonatkozó rendeletben, az EMIR-ben az ISRB felkérés kapott arra, hogy vizsgálja meg a prociklikus kockázatok átterjedési kockázatát a CCP-kre, és az interoperabilis megállapodásokat vizsgálja felül. Az ESRB ezeket a kérdéseket legutóbbi általános igazgatótanács ülésén napirendre tűzte, és új feladatokat jelölt ki. Engedjék meg, hogy két dologról még szóljak e kontextusban. Először is arról, hogy az ISRB első ajánlásainak végrehajtásával kapcsolatban milyen eredményeket kaptunk. Ezek az ISRB jelentéseket általában soft eszközöknek tekintik, amelyeket ki kell, hogy egészítsen egyfajta jogi aktus, vagy legalábbis valamilyen értelmező dokumentum. az ISRB ajánlásainak kiadása óta, azonban sikerült a tagállamokban értékelni ezek hatását. Volt egy első ajánlás a külföldi valutában történő ö, hitelnyújtásra vonatkozóan, és azóta lezajlott az első ciklusa az ajánlások ö, által célba vett időszaknak. Amint önök is tudják, az ajánlások számos intézkedést írnak elő, ö, a kockázatok keretek között tartása érdekében a külföldi valutában való hitelezés ágazatban. Az erre vonatkozó tanulságokat a következő hetekben megismerhetik majd, és ugyanez érvényes az ISZV ajánlások második fordulójának értékelésére vonatkozóan. A másik nagy terület a makroprudenciális eszközök felülvizsgálata volt az európai tőkeszabályok tükrében, a CRD 4 és a CRR tükrében. Amit önök is tudják, 2014-től lesznek százszázalékosan érvényesek ezek a szabályok, és ahogy már júliusi, július 8-i meghallgatásomon is elmondtam önöknek, az ISRB azon dolgozik, hogy a tagállamok hogyan használhatnák fel jobb együttműködésben ezeket az eszközöket. A következő meghallgatásig e, is majd új adatok állnak majd rendelkezésre Köszönöm, Köszönöm, meghallgattak, és a jövőben is rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a fontos bemutatkozást. És aztán nagyon jó lesz, hogyha majd az alelnökökkel is beszélhetünk. Ez valószínűleg a jövő elején lesz e, esedékes de természetesen még naptárat kell egyeztetnünk. Ön beszélt a biztosítási szektorról, és a Solvency 2-ről, amit szeretnénk minél hamarabb befejezni. Nos, a szisztemikus rendszerben gondolkodva egyre inkább szisztemikussá válik az egész helyzet, hiszen a bankok helyzete is ezt indukálja. Tehát erről a szisztemikus kockázat ágendáról kérdezném ön. Nos, hát más helyzet van ebből a szempontból a bankszektorban és a biztosítási szektorban. A bankokban itt a likviditási problémákat, illetve a fizetésképességi problémákat kötjük össze. A kockázatok diversifikációja eltűnik így. A biztosítási szektorban. Ugyanakkor ez a hosszú távú befektetésekre is hatással van, de a legrosszabb esetekben még akár prociklikus hatással is lehet. Természetesen itt az FSB-ben és az IAIS-ben is nemzetközi szinten folytatunk tárgyalásokat ezekről a kérdésekről, hiszen itt a biztosítási szektor sebezhetőségéről van szó. És ahogyan elmondtam, 5 a 9 legnagyobb biztosítótársaságból európai. Természetesen a bankoktól eltérően máshogyan néznek ki a kockázatok. Nem csak a bailingre vonatkozóan, amit ön említett, más szempontból is, elnök. Ön a hosszú távú befektetésekről is beszélt, és most különböző javaslatok láttak napirendet annak érdekében, hogy a nyugdíj alapok, illetve a biztosítási alapok a hosszú távú befektetésekben finanszírozásában vegyenek részt. Most nem tudom, hogy ez az EIB, vagy akár más szervezetnél is hogyan néz ki, hogy lehet a hosszú távú befektetéseket akár kormánygaranciákkal megtámogatni. Itt nem arról van szó, ami a bankok támogatását illeti a hosszú távú befektetések területén, hogy ezt szeretnénk most átbújtatni, vagy bújtatva megvalósítani a biztosítási piacon? Nos, hát itt a hosszú távú befektetők funkciója egy hosszú kérdés, régóta vitázunk erről, és az biztos, hogy jó jel, hogy egyfajta anticiklikus szerepet szánnak ezeknek a befektetőknek, hiszen itt intézményi befektetőkről van szó, az infrastruktúrális beruházások megvalósíthatatlanok lennének nélkülük, ugyanis ezek ugye hosszú távú befektetések. És ezzel szemben a rövid táv az egészen máshogy néz ki. Úgyhogy még garanciák nélkül is el tudom mondani azt, hogy a nagy biztosítótársaságok rövid, illetve középtávú akciókba kezdtek, de ugyanakkor ezt támogatni kell, meg, meg kellene támogatni megfelelő kockázatkezelésekkel, hogy a nagy kockázatokat el lehessen kerülni. Én nem hiszem, hogy további garanciákra lenne szükség, mert már a múltban is ez működőképes volt. Elnök, rendben akkor lehet, hogy valami olyasmit kérnek, amit nem fognak megkapni. Akkor most következik a néppárt és Teodor Fel. Köszönöm szépen. Kedves drági elnök úr, először is meg szeretném köszönni a bevezetőjét, nagyon tetszett, amit mondott, különös tekintettel a bankrendszer jelentőségére, az Európai Unió gazdasági rendszerei számára. Éppen ebben az összefüggésben nagyon fontos a befektetők bizalma. Fontos, hogy a befektetők megbízzanak a banki ágazatban. Most egy egységes felügyeleti rendszeren dolgozunk, Azonban még a bankok szanálására vonatkozóan és a betétekre vonatkozó garancia területén további lépésekre is szükség lesz. Hogyha megvalósul a garancia minden 100 ezer euró feletti betét esetében, az nyilván megnyugtatólag hat majd mindenkire, drági úr. Hogyha ezeket az intézkedéseket tovább fejlesztjük, akkor vajon tovább tudjuk-e erősíteni az európai beruházók bizalmát? Nos, általánosságban beszélve, Az európai megtakarítások számára a legjobb védelem az, hogyha visszatér a bizalom a gazdaságba, és fellendül a gazdaság. A bankszanálás konkrét kontextusában különbséget kell tennünk az elmúló félben lévő agályok és az elmúlt agályok között. Utóbbiak esetében van egy jól meghatározott, jól körül, körülírt hierarchia, ahol, amelyek kapcsolatosan többször is elmondtuk, hogy először is a betéteseket kell megvédenie, ezt követik a részvényesek, van, aztán vannak a hitelnyújtó különböző kategóriái, És aztán nagyon óvatosnak kell lenni a bail való gondolkodásban, amíg a bank még mindig életképes. A legjobb megoldás ebben a helyzetben az, hogyha rendelkezésre áll egy bizonyos eszköztár, amelyhez hozzá lehet nyúlni, hogyha bizonyos körülmények megvalósulnak. Éppen ezért olyan fontos ebből a szemszögből is a felügyelői szerep. Köszönöm. Szeretne még egy kiegészítő kérdést feltenni? Igen. Még egyszer szeretném megkérni az elnök urat, hogy mondja a véleményét egy nem régi portugál fejleményről. 2012-ben 6,2%-os kamatot kellett fizetnie egy vállalkozásnak az egyik banknál, más tagállamokban háromszor kisebbek a kamatok. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az efféle helyzetet elkerüljük a jövőben? Ez a helyzet egy olyan pénzügyi válságnak az eredménye, amely széttöredezettséget, fragmentációt okozott az euróövezetben. A bankok esetében bizonyos területen láthatunk jelentős javulásokat, de a hitelnyújtási oldalon még nem elégséges az előrelépés láthatjuk, hogy országonként változóak a hitel felvételhez kapcsolódó költségek. Ez részben azzal függ össze, hogy a hitelnyújtás kockázata a válság által súlyosabban érintett országokban nagyobb, mint a kevésbé érintett országokban, másodszorban pedig sok bank az érintett országokban államkötvényeket vásárol, és ebben az esetben ezen országok, az erősen, válság által erősen érintett országok államkötvényeihez kapcsolódó kockázat nyilván magasabb, mint a stabilabb országok esetében. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan tudunk kikerülni ebből a helyzetből. Természetesen a gazdasági fellendülés, a fiskális konszolidáció folytatása mind tehát mindkét ez, ezen intézkedések közül mindkettő javítani fogja a helyzetet, végső soron ahhoz vezet, hogy javul a hitelnyújtás a reálgazdaság felé. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy épp ezért nem jutnak hitelhez a kis és középvállalatok a gazdaságban? indeed ez egyike az alternatív beruházásoknak. Ha a kamatlábak alacsonyabbak lennének, akkor a bankok alacsonyabb kamatlábbal tudnának hitelt nyújtani, de nem biztos, hogy többet nyújtanának hitel volumenben, mert a kockázatok ettől függetlenek, és a megtérülésben lehet megfogni leginkább a kockázatot. Ha a gazdasági újjá indulás vagy felépülés gyorsabb lenne, és a fiskális konszolidáció is lendületet venne, akkor automatikusan csökkennének a kamatlábak. De az államadóságok kockázata, vagy növekedésének kockázata miközben nő, ez nem tesz jót a reálgazdaság hitelezésének, mondja az elnök. Igen, ez lehet, hogy így van, de bonyolultabb ennél. Egyfelől azt gondolnánk, hogy egy, ha drágítjuk az államok számára a hitelfelvételt, akkor automatikusan csökkenne a cégek számára a hitelfelvétel költsége. Ugyanakkor az államkötvények kibocsátása, ha csökken, akkor a reálgazdaság támogató állami tőke is sökken, tehát nehéz ezt megítélni. Ráadásul, ha a kormányoknak nyújtott hitelezés kockázatát nézzük, akkor egyes országokban ez sokkal magasabb, mint másokban, és a tőke abszorpció így a, a válsággal küzdő országokban magasabb lenne. Tehát ebből is látható, hogy nehéz a kérdésére egyszerű választ adni. Az SSD frakció nevében Saidel Quadráinak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm elnök úrnak a bevezető előadást. Először azokkal a bankokkal foglalkoznék, amelyekre vonatkozóan a bizottság múlt héten ö, azt mondta, hogy pénzpiaci alapokat kellene létrehozni. Tudjuk, hogy ezen alapok fontos szerepet játszanak mind a bankok, mind az államháztartások finanszírozásában, ugyanakkor ezeknek magas a kockázata, és ezen alapok likviditásának garantálása alapvető feltétele a rendszerszerű kockázatok csökkentésének is. Mert ugye, ha túlzottan a külső értékelőkre bízzuk magunkat, akkor ez a finanszírozási tevékenység is megnehezedhet, a bankokra túl nagy nyomás nehezedik, miközben nem lehet garantálni az értékállóságot. Van, ahol 3 az ingadozási határküszöb, máshol más számokkal számolnak. Tehát nem lenne az LKB-nak feladata az ingadozás csökkentése általában véve, és a már bevált alapokkal való helyettesítése ezen magas kockázatú alapoknak? Köszönöm a kérdést. Az LKB e azt javasolta 2012. december 20-án az Európai Bizottságnak, hogy a pénzpiaci alapok tekintetében egyfelől egyetértünk a Central Banking Committee és az USA-beli Federal Reserve véleményével a tekintetben, hogy a gazdasági működése ezen alapoknak fontosabb, vagy hát jelentősebb az USA-ban, mint nálunk. Ezért nálunk is lehetne arányukat növelni. Az úgynevezett színászok a konstans asset value beállított alapoknál valóban fontos finanszírozási eszközt jelenthetnek a bankoknak. De éppen emiatt ugyanazon szabályozás alá kell, hogy essenek ezek az alapok, mint maguk a bankok, és konstans, invariábilis értékállalásságot kell garantálniuk. Valóban ezek a szilász alapok magasabb kockázattal működnek, mint az Európában jellemző alapok, de az Európai Bizottság szeptember 4-én éppen ezért kiegyensúlyozott rendelet megalkotására tett javaslatot, amely egyszerre menne elébe a különböző elvárásoknak. A színászok nem tiltottak, persze, de ha nem haladnak meg egy bizonyos volument az összvolumenen belül, akkor az általuk jelentett kockázat kezelhető, és a kötelező konverzióval ez garantálható. Az Európai Bizottság nemrégiben javaslatot tett ö, arra, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és ez úgyis a 2014-ben lesz aktuális. Az önkérdésére tehát a válaszom, hogy a 3% elége vagy sem, ez még nem érett meg, majd 2014-ben látjuk ezt. Most én úgy gondolom, hogy talán igen, de biztos választ csak 2014-ben tudok adni. From that, um... Most ettől függetlenül azt hiszem, hogy még a jövő év előtt vissza fogunk térni erre a kérdésre. Alde, Oli Schmidt, köszönöm szépen. Engedje meg, hogy azzal köszöntsem, hogy megköszönöm a esélyegyenlőségi politikát a bankon belül. Ön meghallgatta, ami tavácsunk, tanácsunkat a tanács viszont nem. Nos, mik akkor a teljesen megvalósított bankunió feltételi, és hogy függ ez össze az ISRB-vel? Ez a fajta intézményesített keretmodell nem lehet, hogy túl komplex lesz. Képes lesz-e vajon gyorsan lépni? Nem lesz túl nehézkes a lépés? Sajnálom, hogy az eurozónán kívüli országból jöttem, de ez a helyzet. És mi lesz a helyzet azokkal a bankokkal, amelyek az eurozónán kívül találhatóak, de vannak esetleg a leányvállalataik az eurozónán belül is? Egész egyszerűen nem tudom, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezek mondjuk szisztémikus szempontból kockázatosnak ítéltetnek. Elnök úr, ön nem mehet el innen, anélkül, hogy a tegnapi választásokat nem kommentálja. Ez egy politikai szervezet, és a mi ö, missziónk politikai jellegű. És hogyha megnézzük a ö, piacokat, azt látom, hogy hát eléggé ugrándoznak. Vajon a németországi események nagyobb ö, pénzügyi stabilitást adnak-e majd Európának? Köszönöm szépen! Remélem, hogy elfogadják a, a, az űrügyemet, amiért nem akarok válaszolni erre a kérdésre. Nos, hogy az IRB és az SSM hogyan fognak együtt élni? Nos, hát én úgy látom, hogy ezek különböző intézményi területeken kell, hogy működjenek. Az SIB az egy hálózat, az SSM pedig egy valós intézmény lesz. Az SRB-nak inkább csak puha jogkörei vannak, és az SRB az összes európai központi bankot magába foglalja, míg az SRB csak az eurozónáét. Az előző néhány joghatóságot át fog venni, és a nemzeti makroprudenciális hatóságokkal közösen fog működni a bank irányítás területén. A CRD4 és a CRR szempontjából ezek továbbra is az SRB alá fognak tartozni, és az ECB ö, tanácsa és az ISRB General Boardja között nagyon sok ö, az egybeesés, Úgyhogy biztos, hogy a makroprudenciális ügyek egy része mindkettő keresztül fog folyni. Nemrég megszületett egy jelentés is erről a kérdésről, és ezt ajánlom mindenkinek, akit ez a téma érdekel. Most mi van azzal a bankokkal, amelyek nem az eurozónán belül vannak, azonban vannak az eurozónán belül leányvállalataik? Nos, hát ebben az esetben a felügyeletet úgy fogjuk ellátni, hogy, össze, hogy együtt fogunk dolgozni a nemzeti felügyeleti szervekkel, tehát ebből a szempontból nem lesz változás a mai helyzethez képest. A különbség az csak annyi, hogy korábban ugye ott voltak a nemzeti felügyeleti szervek, de honnantól kezdve pedig ennek lesz egy felsőbb fóruma. De ezen kívül semmi más nem fog változni. Ne haragudjon meg, ö, ismételhetem a kérdésemet? Tehát ő ne, ön nem látja problematikusnak ezt az új keretet. Tehát ez gyors lesz ön szerint, és működőképes. Nem. Én nem látom, hogy itt problémák lennének a gyorsasággal, amennyiben hit, amennyiben sikeresen az SSM-et meg tudjuk valósítani, akkor nem lesznek problémák. Sőt, a sikernek egy része pont abban áll, amit ön is mond, gyorsan, függetlenül kell eljárnunk, és nem szabad, hogy érdek, az érdekek ütközzenek összeférhetetlenségek legyenek. Tehát nagyon fontos az, hogy gyorsan tudjuk megvalósítani döntéseinket, nemzeti szinten is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat tökéletes lenne. Még azért azon megpróbálunk javítani. Philip Lamberts következik a zöldektől. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. A bankokról és a biztosítókról volt szó, mindkettőről van kérdésem. Ami a biztosítókat illeti, az Omnibus 2-ben úgy tűnik, hogy a piaci volatilitás csökkentése egyirányú, úgy értem, hozzájárulhat a káros következmények kialakulásához, de a buborékok kialakulását nem akadályozza meg. Rendszer szintű kockázatok szemszögéből szem, szemlélve jobb lenne, hogy ez két irányú dolog lenne, és nem egy irányú, Ami a bankokat illeti, a Vilniuszi ECOFIN alkalmával elhangzott egy olyan megjegyzés, hogy Európában nagy előrelépés történt, mégpedig, hogy Európában immáron 3,75%-os áttételi hatást érnek el a bankok, hát számomra ez elég kevésnek tűnik. Mit gondol azon javaslatokra, amelyek szerint ez ideig a CRD 4-ben nem voltunk elég szigorúak az áttőkeltételre vonatkozóan, és legalább 10%-os arányt kellene megcélozni, Vajon ez hozzájárulna-e a stabilitás növekedéséhez és a bankok kockázatkerülésének csökkentéséhez? Nekem vannak ugyanis kétségeim, bizonyosan hallott erről tisztában van ezzel. Nos, az első kérdéssel kapcsolatosan biztosítanunk kell azt, hogy bármely intézkedés, amely a rövid távú volatilitásra vonatkozik, ne ösztönözzön arra, hogy a különböző vállalkozások vagy biztosítók ne rendelkezzenek elég tőkével. Másodszorban az intézkedéseknek valóban szimmetrikus természetűeknek kell lenniük, és nem aszimmetrikusnak. Ez azt jelenti, hogy pufferekre akkor van szükség, akkor kell őket létrehozni, amikor a gazdasági körülmények kedvezőek. Átláthatóságra is szükség van, ez a harmadik fontos pont. Ezért a vállalkozások mérlegében világosan kiolvashatóaknak kell lenniük ezen intézkedéseknek a részvényesek számára, és hát más szóval, tehát nem szabad elrejteni, elrejteni ezeket az intézkedéseket. Különböző számok keringtek arról, hogy mi a megfelelő átételi aránya. Itt volt a Bázeli Bizottság, amely 3% mellett kardoskodott, aztán volt egy 5%-os javaslat is, mint megfelelő számarány. Hogyha megnézzük ezeket az arányos értékeket, akkor fontos a nemzetközi összehasonlítást is szem előtt tartanunk. Számomra az világos, hogy az USA, bank, USA beli bankok számára alacsonyabbak ezek az arányok, mint az európai bankok esetében. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen a szemvételi különbségek nagyon relevánsok, hogyha az USA-ban használatos módszert alkalmaznánk itt Európában is, akkor sokkal kevéssé lennének hasonlóak a számok, mint amilyenek ma. Tehát, ami a tőkeáttételi arányt illeti, lehet nyilván amellett érvelni, hogy érdemes szigorúbbnak lenni. Ugyanakkor azonban tisztában kell lennünk azzal is, hogy a túl szigorú tőkeáttételi arány befolyásolja a likviditást. Különösképpen a low yields, low return tevékenységeket, és ezek azok, amelyek főként ellátják likviditással a piacokat. Hogyha a tőkeltételi arány túl korlátozó jellegű, akkor a bankok megszabadulnának a repópiaci tevékenységeiktől például. Azért mondom ezt, mert nagyon óvatosan kell eljárnunk, amikor felmérjük a különböző tőkeltételi arányok hatását a piacokra, az olyan piacokra, amelyek elengedhetetlenek a monetáris politika számára és más területek számára is. Fontos, hogyha a piacok megfelelő likviditással lássák el az összes szükséges tevékenységet. Biztosítanunk kell, hogy a tőkeltételi arányok ne tegyék tönke a számunkra fontos piacokat, és ne korlátozzák az ügyletekben résztvevő felek számát a különböző piacokon. Egy dolog biztos, nem olyan egyszerű ez a kérdés, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. A Bázeli Bizottság 3%-a nagy mozgásteret biztosít, és Európában vannak olyan bankok, amelyek tőkeáttételi aránya még alacsonyabb is a 3%-nál is. Kívánnak-e politikai iránymutatást megfogalmazni ebben a kérdésben? Nem. Egyelőre még ez nem szerepel a napi rendünkön a jövő évre vonatkozóan, de mindenképpen el fogunk gondolkodni ezen a következő kormányzó tanácsülésen, illetve az azt előkészítő ülésen. Ha megengedik, a parlament neki is van elképzelése a kvótákról, a tőkeátételi arányokról, illetve a kockázatok súlyozásának rendszerével kapcsolatban, a kisvállalkozások hitelezésével kapcsolatban. Az SRD négyben is szó van erről, és akkor nyilván, ha komolyan veszük a CRD 4-et, akkor nyilvánvaló, hogy a különböző bizniszmodellekhez másfajta leverage tartozik, és ágazatonként más tőkeáttételi arányt érdemes megfogalmazni. hát ezeket nem lehet konfekció módon univerzális szabályokkal leszabályozni. Ez minimum ágazati megközelítést kíván, nem? Igen, a tőkeáttételi arány egyik szépsége az, hogy ez egy egyszerű koncepció, fogalom, amelyet az emberek könnyen megértenek, és nem kell a kockázatok súlyozásával operálni. Ez a jó benne világos, jó mutató. Ha különböző tőkeltételi arányokat alkalmazunk a tevékenységtől függően, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy ez önkényességet fog eredményezni más területeken. Tehát az optimaliz optimalizálása a leverage ratio-nak nem olyan könnyű dolog. Meg kell őrizni a tőkeltételi arány, mint mutató vonzerejét. Ashley Fox asszonynak adok, úrnak adok szót. Köszönöm. Drági úr, ön utalt a Solvency 2-re, és ennek kapcsán szeretnék három dolgot kérdezni. Én több mint négy éve foglalkozom ezzel a dossziéval, és e, igyekszem gyorsan összefoglalni a bajaimat. Ön szerint szükséges-e, kívánatos-e hogy az Európai Parlament és a tanács részletekbe menően együtt jog, jogalkosson, vagy pedig elég, hogyha a folyamat végén adjuk áldásunkat rá. És bizonyos ö, ö, arányok tekintetében, hogy a biztosítóknak milyen ö, eszközöket kell ö, tartalékban tartaniuk, ezt a tanács és a parlament egyáltalán megvitassa-e. Ön szerint továbbá milyen kockázatokkal jár az, hogyha a Solvency 2-t alkalmazzuk, az infrastruktúrális projektekre, ugyanis többen úgy látják, hogy az európai gazdaságra ezeken a projekteken keresztül ez kockázatot jelent. Harmadik kérdésem pedig a hitelminősítéssel kapcsolatos. A CRD 3 kapcsán azt mondtuk, a parlamentben legalábbis, hogy a hitelminősítési rendszereket, a jelenlegieket 2020-ig ki kell vezetni. Ugyanakkor a Solvency 2 még több helyen hivatkozik a hitelminősítő intézetekre, jó-e, ha ezt a parlament jóvá hagyja, és előfordulhat-e, hogy pont ez a folyamatos hivatkozás a, a terminősítőkre nem növeli a kockázatokat, mint sem, hogy köt, csökkenteni őket. The, uh, what is the op- hogy mi az optimális mix a részletekbe menő jogalkotás és az eredménye jogalkotás között, és hogy önöknek meddig terjed a feladata. Hát ez egy nehéz kérdés. Ha a szabályozó teljesen szabad abban, amit csinál, akkor egyértelműen önkényes lesz a szabályozás. Ha merev a jogalkotás, akkor akkor egy ilyen területen, mint amiről most beszélünk, ugye, amely folyamatosan változik, akkor pedig azt kockáztatjuk, hogy elavult jogalkotást hozunk létre, vagy tartunk fenn. Hogy hol van itt a jó egyensúly, ezt nehéz megmondani. Talán az lenne az ideális, hogy ha a jogalkotó kompetenciáit egyfelől csökkentenénk, másfelől a szabályok a, a, a, alkalmazhatóságát a különböző helyzetekre növelnénk. Minden területen egyébként abba az irányba tartunk szerintem, hogy egyre harmonizáltabb rendszert kezdünk alkotni, és ha a Solvency 2 kapcsán más tennénk, akkor eltérnénk ettől a fő trendtől. Ami a második felvetését illeti, hogy a Solvency 2 csökkenti-e a biztosítók hosszú távú elkötelezettségét, nincs bizonyítékunk arra, hogy ennek lenne ilyen hatása a biztosítók továbbra is közép és hosszú távon is befektetnek, és befektetési politikó, politikájukat az vezérli, hogy az eszközök és források egyensúlyát megtartsák. És persze a jelenlegi alacsony kamatlábak idején nyilván szeretnének sokan gyorsabb megtérülésű papírokba fektetni, mint az jelenleg lehetséges, de ezt szerintünk a hosszú távú garancia csomag keretei között tehetik majd meg. Azt is kérdezi, hogy van-e véleményünk arról, hogy a kockázat súlyozás Mi is volt még a kérdése? Hogy szükséges-e ilyen sokszor hivatkozni a hitelminisítőkre, ezzel nem növeljük-e inkább a kockázatot, ahelyett, hogy csökkentjük azt. Arról volt szó, hogy kivezetjük az ilyen hivatkozásokat. Hát erről még nem gondolkodtunk. Amint lesz erről véleményem, eljutatom önnek azt. Uh, we're building in a triple B threshold, which many sovereigns can't even reach at the moment. So. Uh, Egyelőre most egy 3B-s küszöböt próbálunk beépíteni, amelyet egyébként világszinten is az elsők között vagyunk. Mikos Huntis. Elnök úr, Az előző szakbizottsági ülésünkön két hónappal ezelőtt én azt kérdeztem, hogy önnek mi az értékelése a görög államadósággal kapcsolatban. Akkor, amikor arról az 50 milliárdról beszélünk, amely a feltőkésítésére ment el a bankoknak, és nem volt elegendő, nos, eltelt két hónap, most mi történt ezen a területen? Ugyanezt a kérdést teszem fel, mint két hónappal ezelőtt. Ezeknek az úgynevezett piros vagy vörös adósságoknak a kérdéséről önök is aggódnak, vagy sem? És nyomon követik egyáltalán az ügyet? Aztán van egy másik kérdés. Ezeknek az adósságoknak az is, tehát ezekkel az adósságokkal kapcsolatban felmerül az is, hogy vajon szisztemikus kockázatot jelentenek-e az eurozónára vagy Görögországra nézve. A Görög Központi Bank mit tehet ebben a helyzetben? Kiderült az, hogy 50 milliárd nem volt elég, akkor milyen további szenáriókat tudnak még elképzelni? Milyen forgatókönyvek vannak? Hogyan lehet megmenteni a bankokat? Köszönöm. Well, we never discussed this specific Nos, hát mi erre a, erről a pontról konkrétan nem beszéltünk sohasem. Hadd mondjam el azt is, hogy most nem olyan helyzetben vagyunk, hogy a következő finanszírozási problémákról vitatkozzunk Görögország tekintetében, hiszen az IMF program egészen 2016-ig kitart. Egyelőre korai lenne azt mondani, hogy mi van akkor, ha nem elég a pénz. A konkrét hitelekkel kapcsolatban, az SRB kapcsán szóltam már, és ön a ö, görög központi bank felügyeletéről is feltett egy kérdést. Nem tudom, hogy ezt megismételni, ezt a kérdést. Természetesen. De mindannyian fáradtak vagyunk már. Nos, amikor ellenőrzések történnek, akkor azt láthatjuk, hogy vannak problémák ezekkel az adósságokkal, amelyeket nem fizetnek vissza a bankok. Tehát mégiscsak van egy probléma, ezzel az 50 milliárddal, ugyanis ez nem lesz elég. Nos, akkor mi történik eh, ebben az esetben a görög központi bankkal, és eh, beszéltek-e a görög központi bankkal arról, hogy eh, mi lesz, hogyha nem, nem lesz elegendő az 50 milliárd? Válasz, nem. Egyelőre nem beszéltünk erről, egyelőre elég a pénz, úgy, ahogyan az a programból kiderül. Köszönöm. Werner Langen. Ja, Herr Präsident. Äh, Nos, elnök úr. Nem voltam biztos benne, hogy jól értettem-e, amit mondott. A, az alapokra vonatkozóan és az Európai Bizottság szabályozó tevékenységére a jövőben az árnyékbankokra vonatkozóan. Jól értettem, ön a tanácsi javaslatot támogatja, miszerint a rugalmas kifizetésű alapokat inkább be kellene tiltani, ahelyett, hogy kockázati felárat szabnának ki ezen esetekben 3-5 arányban. A clearingházak, CCP-khez kapcsolódó kockázatokra vonatkozom pedig azt gondolom, hogy tekintettel a globális helyzetre az USA belé módszer, az úgynevezett netting, jóval kockázatosabb, mint a CCP. Ha jól emlékszem, ugyanis akkor 2008. szeptember 15-én a kockázatok 1,27%-a az amerikai bankok származékos értékpapírjai esetében nem volt kiolvasható. Ön elmondta, az illetékes ESMA javaslatokat készít. Érdekelne, hogy mit gondol a vállalatok, illetve beruházások biztosítására használt értékpapírok esetében, származékos értékpapírok esetében mi a helyzet? Aztán a Bázeli Bizottság kapcsán is felmerült már a kérdés, hogy továbbra is ugye az államkötvényekre 0%-os kockázatot ítélnek meg. Elképzelhető-e, rövid távon nyilván nem, de hosszú távon elképzelhető-e, hogy ez a 0%-os kockázati értékelés az államkötvények esetében egy realisztikus értékelés felé elmozdul, és ezáltal talán hosszú távon meg lehetne szüntetni a problémák egy részét. Köszönöm szépen. Nos, ami a pénzpiaci alapokat illeti, Fontos, hogy ezek ugyanolyan szabályozás alá esenek, mint a bankok. Fontos, hogy a szabályozás kiterjedjen rájuk. Úgy gondolom, ezzel már mindent elmondtam. Nyilván javulhat még a helyzet, ahogyan az elnök asszony is elmondta a javaslat kapcsán, tehát van még mit javítani. Ami a származékos értékpapírokat illeti, Az egyik legjobb folyamánya a válság utáni munkának az volt, hogy az összes hagyományos derivatív szerződés clearingje a CCP-ken keresztül folyik, és az adat tárolásra is bizonyos rendelkezések vonatkoznak. A nem hagyományos származtatott értékpapírok esetében egy külön clearing zajlana le másféle tőkekövetelményekkel. Noha a folyamat folytatódik, globális szinten mégis nehezebbnek bizonyult mindez, mint ahogyan azt vártuk mindannyian, különösen ön, hiszen ön az illetékes jelentéstevő. Tehát úgy gondolom, ezen még dolgoznunk kell, két szemszögből. Egyrészt meg kell valósítani a maximális átláthatóságot, másrésztről pedig valamit kezdenünk kell azzal a problémával is, hogy a CCP-k rendszer szintű kockázat forrásai, forrásaivá válhatnak. Az emérnek köszönhetően Európában új adatok állnak majd rendelkezésre. Az ESMA, a nemzeti intézmények és mások rendelkezésre bocsátják majd ezen adatokat. Ennek köszönhetően tanulmányozható lesz, hogy milyen esetleges kockázatokra kell számítani. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy európai és nemzeti szinten megfogalmazódjanak a feladatok, egyfajta előrejelző rendszer alakuljon ki, és folyamatos legyen a párbeszéd ez ügyben. és az ESRB makroprudenciális ért, értékek, értékeléseket fog készíteni, mint ahogyan arról beszéltem a bevezetőmben is. Nagyon nehéz kérdés valóban a kockázatok súlyozása. A legutóbbi kormányzó tanácsi találkozón szeptemberben Technikai jelentést mutattak be nekünk szakértők az igazgatóságban, az EKB igazgat, ESRB igazgatóságában. Nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, amely azzal zárult, hogy ez a jelentés egy kiváló kiindulópont ahhoz, hogy jobban megértsük azokat a kockázatokat, amelyek az államadóságból erednek, és hogy hogyan lehet ezen kockázatokat csökkenteni, de az ESRB-nek egyelőre nincs nem fogalmazott meg politikai intézkedéseket erre válaszol. Se figyelmeztetés, se ajánlás nem kíván megfogalmazni a rendszer kockázati grémium. Folytatjuk azonban a témával kapcsolatos munkánkat, tudományos jellegű jelentést kívánunk készíteni. És tájékoztatni fogjuk jelen szakbizottságot az esetleges előrelépésekről ezen a téren. Ugyanakkor ez azonban ez nem fog megtörténni, mielőtt még az SSM-mel és a stressztesztekkel, valamint a mérlegekkel kapcsolatos munka le nem zárult. Köszönöm. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Hosszasan válaszolt, itt három órán keresztül válaszolt a kérdésekre, nagyon köszönjük, és köszönjük az információt is. Köszönjük szépen, és remélhetőleg hamarosan viszont látjuk. So that's it until tomorrow at nine. Akkor ennyi volt, holnap kilenckor folytatjuk.